Good afternoon, dear colleagues. Jó napot, kollégák! Köszönöm, hogy eljöttek. Morász elnök úr ma délután nem lesz itt, úgyhogy én fogok elnökölni ma. Az első napi rendi pont szokás szerint a napi rend elfogadása. To the draft agenda. A, elfogadjuk. 12 jelentős tervezet képzési és segítségprogramok az euró védelme hamisítás ellen a 2021-től 27-ig tett időszakban. pedig 4 négyes program elhalasztásra került. A 12-es napi rendi pontunk lett volna ma. Remélem, hogy nincs ezzel kapcsolatos ellenvetés. Tehát a módosított napi rendet így elfogadtuk. A nyelvi rendszert jelentem ma délutára tolmácsolás ma minden nyelven lesz, kivéve géliket elnézést. Holnap reggel minden nyelven lesz tolmácsolás, horvát gélik kivételével, délután pedig hasonlóképpen, de ottkor már Máltai sem lesz. Most pedig bejelentem a koordinátorok ajánlásának jóváhagyását a 2005-ös szabály szerint. A koordinátorok visszajelzése az írásos eljárás alapján november 19-én történt, és így ezek alapján jelentéstevő kerültek kijelölésre. Claude Morales, mint a Libe elnöke, jelentéstevő lett. A tanácsi 539 per 2001-es rendelet módosítása tárgyában, amely felsorolt azokat a harmadik országokat, meg állampolgáraik, vízummal léphetnek be, kivéve azokat, amelyek az Egyesült Királyság az Európai Unióba visszaelése révén változtak. Aztán Sophie fel az ADE részéről jelentéstevő lesz a munkacsoport tevékenységét illetően, melynek feladata a jogállamiság és a korrupció elleni harc nyomon kísérése az EU-ban, különösen a máltai és szlovákiai különleges helyzet tekintetében. Jó magam pedig, López Aguilar, én leszek az önök jelentéstevője azon saját kérdési jelentésben, amely a humanitárius vízumok tárgyában születik majd. Aztán lesz egy kérdés a bizottságnak benyújtva, az afrikai származású emberek alapjogai Európában. A koordinátok döntése szerint 27-én, szeptember 27-én született a döntés, elindult a munka a Libe állásfogás tervezete tárgyában, ez utóbbi témában, és szóbeli kérdésben állapodtak meg a politikai frakciók. Ez az elnökök értekezete elé kerül, és a cél az, hogy januáris plenáris napi rendére kerüljön vitaként, amelyet a 128 per 5-ös szabály szerint kell majd rendezni. Remélem ezek a koordinátorok által hozott döntések elfogadásra kerülnek a szakbizottság részéről. Delegált és implementált jogi aktusok körében van még egy bejelentés, mert a hetedik bizottsági végrehajtási döntés tervezett a kilépési-belépési rendszer szabályozását illetően a úti okmányok pecsételéséről és a, az európai ITS rendszer működését illetően, valamint a technikai megoldások specifikációja, amely révén központi hozzáférést lehet biztosítani az ETS-be, illetve annak központi rendszerére. És egy olyan műszaki megoldás, ami az adatgyűjtést teszi könnyebbé a tagállamok és az Európa számára ebből a rendszerből. Van aztán egy mellékletervezet, a bizottság konkrét specifikációja, a új lenyomatok és a arcképek arcszállatát, illetően a biometriai identifikációban, a kilépési belépési rendszer működésében, illetve meghatározza a specifikációkat és feltételeket, mert webrendszerben lehet működtetni ezt, meghatározza a kilépési belépési rendszer követelményeit, és intézkedéseket fogalmaz meg az interoperabilitás magas szintű tervezése tárgyában az kilépési belépési rendszer és a vízuminformációs rendszer között. Tehát az alapjogszabály az IS regisztrációs rendszer és kilépési adatok visszautasításának harmadik ország nemzeti állampolgárainak tárgyában, a külső <laughs> határokon, a jobb rendvédelmi célokból, illetve azon egyezmény kapcsán, amely a Schengeni megállapodás végrehajtását illeti a 767 per 2008-as rendelet és az 1077-es per 2011-es rendelet kapcsán. Ezek a implementált jogi aktusok leküzdése kerültek minden libe tag felé, a Liberia ö, hírlevél révén, melyek kiadása november 23-án történt. És meghatározza a határidőket az ellenvetések benyújtását. Tehát a képviselőknek bármi ellenvetés van ezeknek az ügyekben, akkor a Libe titkárságot kell tájékoztassák erről. December 4-e 12 óra 12 óráig. Az elektronikus szavazásra pedig holnap 9 óra 15 perckor kerül sor. Kérem tehát, hogy holnap reggel mindenki hozza a szavazókártyát magával. Most pedig a tényleges napirendről kezdjünk tárgyalni. A harmadik pont a szervezett bűnözés, internetes bűnözés általi fenyegetettség értékelése. Philip aki a Cyber bűnözési központ vezetője az Interpolnál, az Európol internetes szervezett bűnözés elleni értékelő központjának működésének bemutatásával kezdődik. Ez egy leg, egyik legfontosabb dokumentum, melynek célja, hogy a rendvédelem célzott módon tudjon fellépni e kockázatok ellen, és a cyberbűnözés fejlődésére adott válaszként határozható meg az elmúlt években. Ajánlásokat is megfogalmaz. Ramen úrnak megadom a szót, aki a legfontosabb eredményeit mutatja be ennek a vizsgálatnak 2018 vonatkozóan, és ezt követően, ha lesz kérdés, megadom a szót majd a képviselőknek. Parancsoljon, a szó. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity to present a Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel mutatom be az éves szervezetbűnözésre vonatkozó fenyeget értékelés jelentésünket. Ezt évenként készítjük el. Kérem szépen a következő diát. Ahogy ön is említette, egyedülálló ez a jelentés, hiszen a fenyegetésekre, illetve tendenciákra térünk ki a kiberbűnözés terén az Európai Unióban az ágazat, az akadémia és más partnerek is információt szolgáltatnak ehhez a jelentéshez. Nem csak a tendenciák és fenyegetések áttekintéséről van szó, hanem partner és partnereink által adott információk összefoglalása ez, hanem ajánlások megfogalmazása is. Az a célunk, hogy a politikai döntéshozókat tájékoztassuk különböző területeken. Tehát ezen a dián e, azt láthatják, hogy hogyan készült ez a jelentés. Nyilván a tagállamokban a rendőri e, partnereinkkel együttműködve e, dolgozunk, vannak egyéb harmadik felek, akik kérdőíveket töltenek ki, vannak tanácsadó csoportok, és a távközlési szolgáltatók is információkat adnak, illetve mindenféle nyitott forráskódú szoftvert is vizsgálunk, az interneten is végzünk kutató munkát. Az Európai Kiberbiztonsági Központ tulajdonképpen központi szerepet játszik. Az ő feladatuk a kifizetési csalások, a gyermekekkel kapcsolatos szexuális visszaélések vizsgálata és egyéb bűncselekmények vizsgálata a kibertérben, még a kvantum számítástechnikát is vizsgáljuk, tehát hogyha mondhatom így, akkor egzotikus témák is szerepelnek ebben a jelentésben. Gyakorlatilag egy éves visszatekintésről van szó, mi, mik voltak az utóbbi 12 hónap fejleményei, és ennek alapján megpróbáljuk megjósolni, hogy a következő 12 hónapban mi válható. Nézzük tehát ezeket a fejleményeket. Nyilvánvaló, hogy a GDPR a NISZ irányelvvel együtt nagyon fontos biztonsági jogszabályt jelent. Ez nagyon jó hír számunkra is, mert arra számítunk, hogy a kiberbiztonság erősödik, vannak itt kihívások a rendőri szervek munkájában, az adatvédelmi jogszabályok megsértését bejelentik, hogyha bejelentik, akkor nyilván azt, ezeket a bejelentéseket utána ki kell tudni vizsgálni, és ezek a jog, jogszabályok segítenek bennünket ebben. Nagyon sikeres fellépés volt a Darkneten, a Darkneten több teret is sikerült bezárni, megszüntetni, a két legnagyobbat is, Alpha B és Hansa, ez a két legnagyobb piactér, amelyek tehát megszűntek és a harmadik dolog a kriptovaluták, ezek elterjedtek, egyre elterjedtebbek. Természetesen a legitim fizetési mechanizmusról van szó, viszont lehet látni, hogy a, nagyon változó az árfolyam, és ezért a bűnözők célpontjává is váltak a kriptovaluták. Ezen a dián a nyolc legkomolyabb fenyegetés lehet látni. Az első a zsarolóvírusok, amelyek továbbra is komoly fenyegetést jelentenek. De ha megnézzük a cryptojacking jelenségét, ez is most már egyre inkább elterjedt. Mit jelent a cryptojacking? Az, hogy valakinek a számítógépén a, a gép kapacitásait a kriptovaluták bányászatára használják fel. Ez kevesebb erőbefektetést igényel a bűnözők részéről, és kevésbé kockázatos, tehát ezért terjed valószínűleg a sötét, a darknetes piacokon több minden elérhető, több szolgáltatás is elérhető. Az úgynevezett DDoS támadások például, tehát a Distributed Denial of Service támadások is így könnyen megvalósíthatók, hogyha nincs valakinek technikai tudása, akkor is kisebb összegekért bérelhet ilyen szolgáltatásokat, eszközöket, mindegy, hogy politikai, vagy pénzügyi, vagy egyéb indítéka van valakinek erre, erre föl tudja használni az underground piacon ezeket az eszközöket. Viszont a, a chip and pin standard bevezetésével most már azt lehet látni, hogy a kártya nélküli csalások dominálnak a, kifizet, a fizetési családok, csalások körében, de az is elképzelhető, hogy a csalást itt követik el az EU-ban, és a pénzt pedig azon kívül, kívül fizetik ki. Nagyon tavaly kb. 19 ezer dollárt ért egy bitcoin, és a bűnözők most a kriptovaluták tulajdonosait is megcélozzák, a kriptopiacokat is. Aztán az úgynevezett szociális engineering eh, a közösségi hálókon keresztül eh, könnyebb az ellenőrzéseket kikerülni, a darknet piacok továbbra is eh, komoly fenyegetettséget jelentenek, ahogy mondtam, tehát nem csak a kiberbűnözés, hanem a hagyományos bűnözés is, hagyományos bűncselekmények is lassan ide tolódnak át ide eh, erre a területre, és hát a, a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények is eh, sajnos jellemzőek, és ilyen anyagokat is terjesztenek az interneten. Most akkor 3-6 területet részletesebben is megvizsgálok. Nézzük először a kiberbűnözést, ez gyakorlatilag csak olyan bűncselekményeket jelent, amelyek az internet léte miatt léteznek. Az első, amelyet említettem, a zsarolóvírusok voltak, továbbra is komoly fenyegetettséget jelentenek ezek, de odafigyelünk a megelőzésre és a tájékoztatásra az emberek felkészítésére a spam, a social engineering és egyéb módszerek is egyre fejlődnek. Gyakran előfordul, hogy spam e-mailekben található linkeket kérnek a felhasználóktól, hogy kattintsanak a linkekre, és akkor a linkre kattintva lopják el az érintett felhasználók adatait. Elég népszerű. A kriptobányászat is elég alacsony kockázatú és egyszerű módszer, amelyet a bűnözők használnak. Aztán vannak nyugat-afrikai csalók, akik a különböző technológiával Európát is megcélozzák, európai infrastruktúrát is céloznak, és itt már a második kategóriára tértem rá, megfigyelhető, hogy támadások érik a kriptovaluták tulajdonosait is. Kérem a következő diát itt azt látható, hogy amit egyébként a jelentés egyik fejezetében részletesen le is írunk, hogy a kibertér, illetve a terrorizmus egyre közeledik egymáshoz. A terroristák felhasználják nyilván az internetet, és a jelentésben az elmúlt 12 hónap fejleményeit felsoroljuk, de megnézzük azt is, hogy hogyan változik például az iszlám állam belső kiberkapacitása. Azt tudjuk, hogy nagyon hatékony az iszlám állam az interneten a propaganda terjesztésében, de más terroristák is megjelentek már, az ő képességeik még korlátozottabbak. Az online bűnözői piacok közül sokat sikerült megszüntetni, úgyhogy most bizonytalanság, bizalom hiány van a Darkneten, feltöredeztek a piacok, elhagyják az egyes piactereket bizonyos értékesítők, és máshol keresnek maguknak helyet. Az illegális kereskedelmet illetően, a darknetes szolgáltatásokat illetően azt kell mondjam, hogy nyilván a kábítószerek adják az illegális kereskedelem nagy részét, és a hagyományos bűncselekmények is persze megfigyelhetők. A, ahogy említettem, ugye a kifizetési csalásokkal kapcsolatban az e NV bevezetésével nagyon kevés most már a kártya csalás, inkább a kártya nélküli csalás a meghatározóbb, az előfordul, hogy kártyákat klónoznak Európában, és utána pedig nem EU-s országokban használják fel ezeket, a pénz pedig visszafolyik az Európai Unióban működő szervezetbűnözési csoportokhoz. A postterminálok is visszaélnek, előfordul, hogy eszközöket vásárolnak a bűnözők, hamis terminálokat állítanak fel, és egyéb távközlési csalás is megfigyelhető, ami kihívást jelent a rendőri szervek számára. A gyermekek szexuális kihasználásáról online azt lehet elmondani, hogy nagyon hatékonyak a bűnözők, nagyon hatékonyan alkalmazzák a titkosítást, az anonimizálást, ezek az eszközök persze vannak olyan platformok, amelyek teljesen legálisak, de ezek a bűnözők is használják ezeket a platformokat. Kisebb csoportokban működnek, decentralizált platformokon, üzenet közvetítő alkalmazások segítségével, és így tovább, és egyre több a kiskorú akit elérnek, tehát ez komoly kihívást jelent. A következő diát kérem, ahogy elmondtam a bevezetőben, nem csak a problémákra hívjuk fel a figyelmet, vagy a kihívásokra, hanem ajánlásokat is megfogalmazunk a politikai döntéshozók számára, persze az ágazati partnereink számára is. Fontos, hogy meglegyen ez a hálózat, hogy küzdeni tudjunk a bűnözőkkel szemben, a kiberbűnözéssel szemben. Az összes szereplő meg kell, hogy ossza egymással az információkat, nyilván a jogi kereteken belül, és együtt kell működjön egymással. A kiberbűnözők elleni harcban a magasért magas mennyiségű, nagy mennyiségű, de kísértékű bűncselekmények elkövetésére is gondolok. Itt gyakorlatilag a rendőrségnek nincsenek meg az erőforrásai, hogy az ilyen nagy mennyiségű bűncselekménnyel szemben fel tudja lépni. Itt az érintettek, az esetleges áldozatok tájékoztatása lenne a megoldás, a rendőrségnek pedig a legnagyobb értékű, legnagyobb súlyú bűncselekményekre kellene, hogy koncentráljon. Ez az a stratégia, amit érdemes követni, eh, az európai, illetve az Európai unió kívüli eh, partnereknél is ezt az ajánlást fogalmaztuk meg a Darkneten bekövetkezett visszaélésekről. Nyilván nehéz, kihívást jelent mindig a bűnözők előtt járni egy lépéssel a technológiák használatába, a megelőzési és tájékoztatási munkát erősíteni kell, és az egyik utolsó dolog, mivel a kriptovaluták most már általános használatba kerülnek, a rendőri erőknek is tapasztalatra van szükségük, a kapacitásaikat, tudásukat ki kell, hogy bővítsék. Az előadásom vége felé közeledve szeretném azért azt elmondani, hogy nem minden nagyon sötét, nem szeretnék túl sötét képet festeni. A partnereinkkel sokszor sikeresen tudtunk együttműködni, rendőri partnereinkkel sikeres műveleteket hajtottunk végre, vagy az ágazaton belül megelőző kampányokat, tájékoztatási kampányokat tudtunk végrehajtani. Itt nagyon sok példa látható ezen a dián, tehát azért ezekre a sikeres műveletekre büszkék lehetünk, de nyilván nem dőlhetünk hátra, mert folyamatosan változnak az események, és mindig nagyon figyelnünk kell, folytatni kell tehát a meglévő együttműködést, sőt tovább kell ezt erősíteni, de ahogy látható, új együttműködést is be kell vezetni. Itt látható egy női kéz ezen a dián, a nemek egyenlőségére is oda kell figyelni, és arra is, hogy a technológiákat hogyan tudjuk felhasználni, például robotokat, gépeket, a fellépésünk erősítésére. A következő dián a jelentés első oldalát, címoldalát láthatják. Nyilvánosan elérhető ez a jelentés, kb. 80 oldal. Erre a QR kódra kattintva elolvashatják. Kérem, tegyék meg nyugodtan, a részleteket megtalálhatják az egyes fejezetekben, én most csak a lényeget emeltem ki. Köszönöm. Köszönöm szépen Amán úra magyarázatait, a beszámolóját. Ahogyan jeleztem, megadnám a szót most a képviselőknek. Látom, hogy Zdechovszki úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm ezt az érdekes prezentációt. Nagy érdeklődéssel szoktam mindig nyomon követni ezt a beszámolót, és minden évben nagyon várom, mert így egy jobb képet tudunk nyerni arról, hogy mi is történik az Európai Unióban a kiberbűnözés szempontjából. Három kérdésem volna. Szeretném tudni, hogy hogyan valósul meg az együttműködés a gyermekpornográfiát eh, terjesztő csoportok, szervezetek esetében mi például eh, azt eh, tapasztaltuk, az derült ki számunkra bizonyos NGO által készített jelentésekből, hogy gyakran Ázsiából egyre inkább érkezik Európába gyermekpornográfia, több, száz, több mint százszázalékos növekedés figyelhető meg. Ez valóban igaz? Sikeresnek tekinthető a kínai rendőrséggel való együttműködés például, ami ezen szisztémikus maffia-szerű gyakorlatok elleni küzdelmet illeti? Kínai vagy dél-kelet-ázsiai bűnszervezetek elleni küzdelmet illetően, és amit szintén szeretnék megkérdezni, az az, hogy milyen a sikerráta sikerül-e letartóztatni a hamis azonosságot használó bűnözőket, vagy akik például az európai felhasználó kriptovalutáit használják fel. Ugye említette, hogy egyre több a nyugat-afrikai szervezet, és a cseh rendőrségtől is úgy értesültem, hogy ezen országokkal nagyon csekély az együttműködés, és nagyon nehéz a releváns információ beszerzése. A harmadik dolog pedig, amit szerettem volna megkérdezni, az az, hogy a hackerek fellépése, a hackerek a korábbi Szovjetunióból, a Szovjetunió korábbi országaiból egyre jelentősebb tevékenységet tapasztaltunk. Olyan orosz hekerekről van szó, akik cseh vállalatok rendszereibe behatolva próbálnak tőlük információt szerezni, adatokat. Sikeresek az ilyenfajta bűnözés elleni küzdelemben? És vagy esetleg nincs ilyen szinten együttműködés a tagállamok között? any other questions? Tehovszki úr, további kérdés? Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor kérem válaszoljon. Köszönöm szépen, hogy megadták ismét a szót, és köszönöm a kérdést. A feljegyzéseim alapján válaszolok. Az első kérdés Ez együttműködésről szólt, és annak mikéntjéről. Úgy gondolom jobban mondhatjuk, hogy az Európának ez egy sikermodellje, mint tudják. Nem kezdünk saját nyomozásokat, hanem a tagállamok két támogatjuk, és abban voltunk sikeresek, hogy egyfajta hírszerzési központot nyújtottunk, és olyan együttműködési platformot, ahol az összes releváns partner összekapcsolhatta erőfeszítéseit, az összes bűn cselekmény elleni harcban, ahol támogatjuk a nyomozásokat, ez együttműködés folyik, ezen túl pedig van egy, vannak dedikált csop, tanácsadói csoportunk, az ipari szereplőkkel, tudományos szakemberek bekapcsolásával. Úgyhogy az Airbnb és egyéb vállalatok stratégiáját követjük gyakorlatilag, és van egy adatvédelmi keretünk, egy jogi keretünk, komoly bizalmat sikerült felépítenünk, hiszen az összes hírszerzős információ, amelyet a tagállamoktól kapunk, azokat nem mi, ezeket nem, nem mi, mert tulajdonunkban van, hanem a tagállamiban marad, mi csak kezeljük. És ez egy nagyon sikeres modellként alakult ki, ahol az összes stakeholder összekapcsolhatja nyomozati erőfeszítéseit sikerrel. Igaz ez a prevencióra és a tájékoztatásra, a tudatosításra, van egy nagyon jó példa kezdeményezésünk, ahol a holland rendőrség közreműködésével, két ipari partner összekapcsolásával sikerült egy olyan platformot létrehozni, amely 34 nyelven 120 partner bekapcsolásával működik. Ez eszközöket kínál a zsarolások áldozatai segítésére, és nagyon sikeresen működik. A második kérdés konkrétan a gyermekek online szexuális abúzusát illeti, és általában ebből származó anyagok elleni harcot. Az internetben különféle trendek érzékelhetők. Nem csak arra van szó, hogy a bűnnel követők a kommunikációs eszközöket, a szokásos eszközöket terjesztik ezeket a bűnös anyagokat, hanem azt is látjuk, hogy más a mormák is a gyermek élet e, live abúzusának közvetítése is folyik. Élőben közvetítik magát az abúzust. Ez egy új forma. Itt is meg kell szervezzük a célországok, illetve a, az, elkövető, az elkövető helyét kínál ország kapcsolásával. Nem könnyű munka ez, folyamatosan építünk az együttműködésre. Kínát említeném meg konkrétan, amely nem közvetlen partnerünk, hivatalos partnerünk, de jó együttműködésünk van kölcsönös látogatásokkal, különösen ebből követési formában, az ezen fellépésben nagyon jó az munka kapcsolat és együttműködés Kínából. És az Interpol is nagyon fontos partnerünk az ebben a térben, elkövetett ilyen rettenetes bűncselekmények elleni kemény fellépésben. Van egy, egy kaptam egy mm, alkérdést, a, a siker arány, hogy a, arányában, hogy a, a, a mm, hamis papírokat, okmányokat felhasználók, illetve a, a pénz, úgymond a, a pénztárcába behekkelők tevékenységek felfedésében és elfogásában milyen a sikerarányunk. Tehát itt mi csak azokat a nyomatokat látjuk, amely két vagy több tagállamot von be, tehát ez, ez a jéghegy csúcsa lehet csak, azt hiszem. Ám ezekben van siker. De nyilván nagy kihívás a rendvédelmi szerek számára, hogy megfelelő számadatok, a statisztikákat tudjanak kidolgozni ezzel kapcsolatban. Az ügyműködés itt is kulcsfontosságú és kihívás. Talán érdekes lehet önöknek az is, hogy a közös kihívásokról szóló dokumentumunk harmadik verzióját adjuk ki az erőjusztal együtt a következő hónapokban, amely konkrétan vizsgálja azokat a kihívásokat, amelyek felmerülnek a nemzetközi határnál együttműködések során. A harmadik kérdés a hackerek ügyében. Nos, ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik. A mi, mi a cybercrime konkrét jelenségei ellen vagyunk hivatottak fellépni és szervezni a munkát. Nem tudom, hogy az Európol adott-e segítséget, mert ez voltak éppen tagállami hatáskör önmagában, és nem az Európa hatáskörébe eső tevékenység. És ilyenként nem tudok róla pontos számot adni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a magyarázatokat, Remen úr. Van-e további kérdés bármely képviselőtársamtól, vagy hozzászólás? Ha nincsen, akkor következő napi rendi pontunk következik, méghozzá tartjuk az időt is. Köszönöm, Remen úr, hogy eljött. Második napirendi pontunk, illetve előadásunk következik. A Liebe munkacsoport a Schengeni felülvizsgálatról szóló jelentése. A szakbizottságnak a munkacsoport elnöke, Karaszko Eljó úr kollégánk fog visszajelzéssel, illetve hát, magyarázattal élni. A Schengeni vizsgálati csoport kulcsfontosságú szerepet tölt be, azzal is, hogy a a kapcsolatos ügyekben van a tudatosságot bővíti, mélyíti, kézzelfogható eredményeket törekedve e területen a vizsgálati munkát illetően. Koljó úr számot ad a következő 10 percben erről, és ennek eredményéről, és akkor utána megnyitom a terepet a kérdések és a vita előtt. Koljó úr, parancsoljon! Am... Köszönöm, elnök úr! Örülök, hogy eh, tájékoztathatom önöket a Schengen ellenőrzéssel foglalkozó munkacsoport munkájáról. A legutóbbi beszámolóm óta ez a munkacsoport havonta ülésezett. Az Európai Bizottsághoz fordultunk, a bizottság, a tanács és a tagállamoktól kaptunk beszámolókat, meghallgattuk a az Európai Parti és Határőrség ügyvezető igazgatóját, a Frontex igazgatóját és a parlament az első éves jelentését a Schengeni értékelésről ennek a munkacsoportnak a kérésére készített el, és én voltam az előadó. A munkacsoport tagjai, valamint a titkárság is együtt működtek, egy nagyon jó csapatként zajlott a munka, és ezért nagyon hálás vagyok. Engedjék meg, hogy négy dologra helyezzem a hangsúlyt, amelyeket különösen fontosnak tartok. Először is minden bizonyal tudják, hogy a munkacsoportot annak érdekében hoztuk létre, hogy az eredményeket biztosítsuk, a demokratikus ellenőrzésnek megfelelően él a csoport a jogkörével, ugyanakkor megállapítottuk, hogy legalább egy esetben az Európai Bizottság nem biztosított ugyanolyan hozzáférést a parlamentnek, mint a tagállamoknak az Euroszúr értékelése, valamint ennek az európai parti őrségről szóló rendeletbe való bevonása kapcsán kiderült, hogy kihagytak bennünket. A bizottság létrehozott egy csoportot a tagállamok jelenlétével, hogy az Euroszúr jövőjét megvitassák, a parlamentet nem hívták meg, csak azt követően, hogy ez kiderült számunkra, és hangsúlyoztuk, hogy a parlament részt akar venni ezeken az üléseken, ezt követően kaptuk meg a bizottságtól a hozzáférést, ami egy nagy vívmány volt, de kiderült ennek kapcsán, hogy sok még a tennivaló, ha biztosítani szeretnénk, hogy a bizottság és a tanács teljes mértékben megfeleljenek az szinte együttműködés szellemiségében a kötelezettségeiknek, és bevonják a parlamentet a döntéshozatali folyamat minden egyes szakaszába. Másodszorban nyilván nem lett meg senkit, hogy a belső határellenőrzések és a külső határok a munkánk túlnyomó részét lefoglalták. Nagyon egyértelmű volt az álláspontunk, a jelenlegi belső határ ellenőrzések jogellenesek, és ezzel párhuzamosan egyes tagállamok és itt most nem a külső tagáramokra gondolok, nem felelnek meg az alapvető kötelezettségeiknek sem a külső határok mentén, belértve azt, hogy mindenkit ellenőriznek, leellenőrzik az adataikat az adatbázisban. Erőfeszítések történtek, de ez a probléma azóta is fennáll, és a tagállamok gyakran semmit sem tettek. Megismételhetem azt, amit a koordinátorok előtt már elmondtam. A parlament nem nézheti továbbra is tétlenül, hogy ezen belső ellenőrzések fennmaradnak. A harmadik dolog, a közelmúltban meghívtuk a Schengeli értékelési mechanizmusba a főügynökségeket, hogy tájékoztatást adjanak a munkájukról. Találtunk bizonyos problémákat, ezért örömmel jelenthetem be, hogy a csoport úgy döntött, hogy egy levelet indész Avramopoulos biztoshoz. Azt kérjük, hogy kapjunk hozzáférést az éves kockázatértékeléshez, az alapvető jogokról szóló esetleges jogsértésekről szóló értékeléshez. A parlament úgy találta, hogy a más jelentések is vannak, amelyekhez a parlament nem kapott hozzáférést, és szeretnénk tudni azt, hogy a bizottság milyen kritériumok alapján zár ki az értékelésekből bizonyos ügynökségeket. Tisztelt kollégák, még egy utolsó megjegyzésem is volna a Brexit kapcsán, illetve ami az Európai Unióval való további együttműködést illeti a biztonság terén. A bizottság miután nyomatékosítottuk, és nyomatékkal kértük, tájékoztatást adott ezen a területen. A Brexit-tel kapcsolatos irányító csoport szervezett ugyanebben a témában egy találkozót, ami jelenlétünkben. Tudják, hogy az Egyesült Királyság nem tagja a Schengeni rendszernek, de ideiglenesen hozzáfér a Schengen információs rendszerhez az a rész, amely a rendőrségi együttműködésre és nem a határellenőrzésekre vonatkozik, ehhez a részhez fér hozzá. Ugyanakkor több alkalommal is szisztematikusan nem felelt meg az alkalmazandó jogszabályoknak, és most a tanács úgy döntött, hogy egy újabb, újabb ajánlást kér a bizottságtól. Ha igaz, hogy ilyen sok még a tisztázatlan kérdés, akkor mindenképpen tisztázásra szorulunk a tanács engedi, hogy az Egyesült Királyság hozzáférjen a Schengeni információs rendszerhez szándékában az Egyesült Királyságnak, hogy megfeleljen az ajánlásoknak? Tényleg elhihetjük azt, hogy a jövőben, amikor már nem lesz tagja az Európai Uniónak, tiszteletben tartják majd azokat a szabályokat, amelyeket tagként nem tartottak tiszteletben? Tisztelt kollégák, a Schengen most sokkal komolyabb fenyegetéssel néz szembe, mint valaha. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük a Schengeni övezet integritását. Ez a szabadság térsége, ugyanakkor a biztonságra épülő térség is. Köszönöm. Látom, hogy vannak képviselők, akik hozzászólnának. Ketten is, legalább. Ha van-e még, akkor csak jelentkezzenek kérem bátoran. Gomes asszony, parancs. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok, és tagja voltam annak a munkacsoportnak, amelyet nagyon nagy tehetséggel vezetett Kovályok kolléga, és érdeklődősen figyelem a munkát, illetve az Európai Bizottsága való eszmecséréjüket. Teljes mértékben támogattam azokat a gondolatokat, amelyeket kifejtett, különösen azt a laggájt, melyet hangsúlyozott a, a brit helyzet, a britek helyzetével kapcsolatban, illetve a Schengen információs rendszerhez való hozzáféréseket illetően, miközben nem tagok, és ennek kihatása a jövőre. Nézvést a brexit -e. Nézvést. Rendkívül hihetetlenül érdekes és megrázó dolgot is észleltem, hármat emelnék ki közülük. Az egyik egy fő, egy nagy tagám, nem mondom meg melyik, amely a kockázati elemzés alapján, amelyet az illetékes hatóságok végeztek el, úgy döntött, hogy nem ad Schengeni vízumokat bizonyos embereknek de ezek az emberek továbbra is ott vannak a tagállam területén. És más csatornákon keresztül, amelyeket én nem ismerek, mégiscsak bejutottak Schengenbe. Ez nagyon súlyos megduplázása a csatornáknak, amely szerintem aláshatja az egész rendszert és annak hitelességét. A második kérdésem egy olyan ügyre vonatkozik, ahol ha megmondom, melyik országról van szó, Máltáról, felvetettem nem csak a munkacsoport előtt, hanem az Európai Bizottság előtt is közvetlenül, egy pénzbehajtó rendszer működése, illetve egy olyan, amelyben nemzeti vizumokat árulnak. A miniszterelnök hivatalában van az elkövető, libiaiaknak, algériaiaknak és másoknak adnak ki vizumokat. Málta sziget lévén bárki egy máltai vízummal hajóra szállhat, és néhány éve múlva Katániában, vagy bármely olasz kikötőben, ahol naponta több kom kiköt, partra száll, Lib nemzeti vízummal, amelyet úgy szerzett, hogy lefizetett egy tisztviselőt. Neville Gaffának hívják egyébként az embert, most ment Líbiában múlt héten, a máltai miniszterelnök küldöttjeként adta ki magát, úgy utazott Líbiába. A miniszterelnök tagadja, hogy ő küldte volna. Líbiában a belügyminiszter fogadta, és kormányemberek, mint a máltai miniszterelnök személyes küldöttét. Hát elég különös a szituáció, és megrázó. Egyrészt az, hogy van bizonyíték arra, erre az egészre, dokumentumok alapján. Már hogy bíróság előtt van egyébként az ügy. És a Európai Bizottság meg azt mondja, hát erről nem tud semmit, és semmi módon nem tudja ezt, ezt kontrollálni. Hát a bizottság itt szerintem rendkívül feledékenynek bizonyult, mintha nem látná, hogy milyen írtudatos kockázatot jelent ez. Nem fogadható a bizottság ez a válasza. Írtam levelet Avramopoulos biztosnak, a munkacsoport előtt elmondta a bizottság képviselőző válaszukat, és én nem fogadom el azt, hogy a bizottság lerázza magáról a felelősséget egy önügyben, amely alása a Schengeni rendszer egészének integritását. Nem elfogadható ez így. Harmadik kérdésem pedig az, Ceuta és Melia, Melia kapcsán Melilában voltunk, Ceutánban még nem együtt. Nagyon nagy kihívás jelent a helyzet, hisz ez a két terület csak, amely Afrikában van, Afrika északi részén, melyet hatalmas szöges drót, védrendszerek és falak vesznek körül, és mégis sérülékeny, sebezhető, mert hogy bűn, bűn hálózatok kihasználják a menekülteket és menedékkérőket, és a spanyol hatóságok hatalmas erőfeszítékes, hatalmas erőfeszítékeset tesznek, láttuk, de egyetlen európai intézmény sem, sem a Frontex, sem más nem segíti őket. Holott ez egy európai külső határ, és hát erősen megrázott engem az, hogy összes eszköz ott van, az összes létesítmény, hiszen Európa külső határa ez, és ennek mindenek hatalmas kihatásai vannak. a Nemzeti Hatóság által végrehajtott ellenőrzések mikéntjére, ám az európai intézmények, mint a Frontex és a bizottság nem vannak, nincsenek jelen, mintha nem figyelnének arra, mi történik itt, és ez, hát ez elképesztő. Az aranyvizumok ügyét meg se kell, tehát említenem már, meg azt, hogy nincs PNR, amely magángépeket is ö, lefedne a kis reptereken Európában, mi történik, amely fontosan megsérti a Schengeni rendszert, abszolút ellenőrzés nélkül jönnek be repülők, magángépek. Ezek nagyon súlyos ügyek, amely a bizottság részéről teljesen más hozzáállást követelne meg. Comments, Mrs. Gomez, Mrs. Intveld. Gomez asszony, köszönöm. Intveld asszonynak adom át a szót. Igen, nagyon röviden, mert nagy részt egyetértek Anna -el. Hogyha a Schengeni térség integritásáról van szó, hát ez a tagállamok magatartásától függ. Van egy-két példa, ahol megkérdőjelezhető a tagállamok magatartása. Én még Lengyelországot is ide sorolnám, ahol úgy tűnik visszaélnek a Schengeni rendszerrel, és zaklatnak civil szervezeteket, amelyek kritikusak a kormányal szemben. Múlt héten benyújtottuk a máltai delegációról szóló jelentésünket, és ott is rákérdeztünk erre, hogy az értékes, az útlevelek értékesítése, vagy a tartózkodási engedélyek értékesítése kompatibilise e egyáltalán Schengennel. Úgy gondoljuk, vagy azt gondoljuk, hogy ugye a menekültek, a menedékkérők, nehézségekbe ütköznek, de közben a gazdag bűnözők meg csak bevásárolják magukat az Európai Unióba. Úgyhogy remélem, hogy ezt is megvizsgálják. Annak örülök, hogy nagyon kritikusan tekintik az információs rendszer folyamatos további felhasználását az Egyesült Királyság által. Szerintem itt nagyon oda kell figyelnünk. Persze barátok leszünk, nagyon szoros szövetségesek leszünk, de azért más lesz a helyzet. Úgyhogy örülök annak, hogy kritikus hangot ütött meg. Jendel asszony, és utána pedig Vezsát asszony következik. Köszönöm szépen, mondja Vezsát asszony. Szeretnék először is Carlos coelho köszönetet mondani a munkájáért. Ennyire makacsan kitartott. Nem értünk mindig egyet, de mindig nagyon jól tudunk együtt dolgozni a különböző vélemények ellenére is van európai közérdek, a véges célban egyetértünk, és én jó magam a munkacsoportból, meg szeretném köszönni a titkárságnak is, meg a, a csapatnak is a munkát, hiszen nélkülük azt hiszem soha nem tudtuk volna elvégezni ezt a munkát. Tehát úgy gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon közel a szívéhez a Schengeni térség, a négy alapszabadság, de van valami, amitől azért egy kicsit félek, még azután is, hogy itt a munkacsoportban dolgoztunk, ez pedig az, hogy a tagállamok felhasználják, eszközként használják ezt a térséget, és a problémák a tagállamokhoz kapcsolódnak tulajdonképpen az ő hibáikhoz. Szerintem javulni fog majd a helyzet, ugye több szöveget is készítünk, de az első az az, hogy a bizottság, első probléma az, hogy a bizottságnak nincsenek meg az eszközei arra, hogy megfelelő ellenőrzést végezzen. Ugyanis a, a valóságban ezek soha nem voltak elég alaposak, ezek az ellenőrzések. Hogyha hatékony és eredményes ellenőrzést szeretnénk, akkor az, az lenne a jó, hogyha ezek a váratlan ellenőrzések adhok alapon a szolgálatok által bármikor bekövetkezhessenek, és erre rendszeresen sor is kerüljön, és legyenek rá eszközök, források, és egyelőre nem ez a helyzet. A második dolog a belső ellenőrzések fenntartása, ez a téma, ami probléma, illetve az, hogy a belső ellenőrzésnek a lehetőségével visszaélnek esetleg egy, néhányan a tagállamok közül, nem a megfelelő okból alkalmazzák ezt, tehát hogy újra határellenőrzéseket hajtanak végre. Nem sorolnék itt példákat, de igazából mindenki tudja, hogy mely tagállamok vannak a célkeresztünkben. Én sajnálatosnak tartom ezt a helyzetet, mert ezt az egész Schengeni térségre kihat, az egész térség hitelességét aláássa az olyan lakosság körében, akik az érintett térségekben laknak. A Brexit, illetve Nagy-Britanniával kapcsolatos, az Egyesült Királysággal kapcsolatos problémákkal is egyetértek. A munkacsoportban megtudtuk, hogy az Egyesült Királyság gyakorlatilag egyoldalúan használja ezt az információs rendszert, és ez problémát okoz a tanácsban nem igazán adhok volt a, a hozzáállás a, a Brexit-tel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ebben a témában eljárni. Hát megpróbálhatunk természetesen mindenki számára hasznos kapcsolatokat fenntartani az Egyesült Királysággal, de hát ezeket a, akkor egészséges alapokra kell helyezni. Ez szerintem most nem, nem így van megragadnám még a lehetőséget arra is, hogy hangoztatom az agályaimat Bulgáriával kapcsolatban. Bulgária nem Schengen része, de az összes feltételt teljesít. De akkor most mi történik a bolgár-török határon? Hát ezek az események azért igen sok kérdést vetnek fel bennem. Én egy delegációt vezettem a bolgár-török határa, és hát azok a számadatok, amelyeket látunk, az a kapcsolatban, hogy hányan próbálnak itt a határon átjutni, azért kétségeket vetnek fel bennem. Hogy is fogalmazzak, a kételjeim vannak az a kapcsolatban, hogy minden szabályt lehet alkalmazni, például a török személyekkel kapcsolatban, akik megpróbálnak átjutni a határon, illetve a török polgárhatóságok közötti együttműködés, hát hogy ez 45 évre nyúlik vissza, elég szolid. Nem szeretném, hogy bizonyos menedékkérő kárára váljon a helyzet, viszont el kell mondani újra, hogy mi történik ezen a határszakaszon. A munkacsoport legutóbbi ülésén azt is elmondtam, hogy szerintem nagy kár lenne, hogyha nem lenne írásos dokumentumunk. Mindegy, hogy milyen formában születik ez meg, tehát hogy valami munkadokumentum, vagy összefoglaló, vagy tehát hogy valahogy egy, egy eleget vonjunk a munkánkból, legyen egy kis emlékeztető, a munkacsoport tevékenységéről a következő parlamenti ciklusban ezt föl lehetne használni, és az előadó úrnak még egyszer köszönetet mondok. Mikrofonon kívüli megjegyzés. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem látok mást, aki szóért jelentkezne. Úgyhogy akkor talán a bizottságtól hallhatnánk, hogy mi a véleménye. Nem tudom, hogy készen állnak-e a Schengeni munkacsoport véleményét kommentálni. Olivier Széfárta, DG Home egyik osztályvezető helyettese. Uram, kíván valamit szólni, mielőtt visszatérünk Kolyó úrhoz az előadóhoz? Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Öröm Koelyó úrral együtt dolgozni a Schengen vizsgáló munkacsoportban. Nagyon hasznosak ezek az eszmecserék mindkét fél számára. Nagyon igyekeztünk azon, hogy minden információt, ami a rendelkezésünkre áll, mindig átadjunk az Európai Parlament, és különösképpen Koeljó úr, a Schengeni térség határozott védelmezője, gyakran hallottuk tőlük, hogy a Schengeni térség veszélyben forog. Egy valami, ugye említette a szakértői csoportot Koeljó úr, én 2011-12-ben voltam ennek a csoportnak az elnöke, és akkor jogszabályt is készítettünk, az Európai Parlament részt vett rendszeresen ebben a munkacsoportban, és 2017-18-ban fel, újra felélesztettük ezt a szakértői csoportot a tagállamokkal a jogszabály értékelésére, és egy adott pillanatban muszáj volt ragaszkodni ahhoz, hogy az eredeti eljárásokat kövessük. És az eljárások azt írták elő, hogy az Európai Parlament hivatalosan kérje a részvétel lehetőségét, és számunkra abban a pillanatban, hogy ezt megkaptuk az Európai Parlamenttől, semmi gond nem volt azzal, hogy az Európai Parlament részt vesz a, a szakértői csoport munkájában. Elnézést kérek, hogyha volt egy kis félreértés. Mindig is nyitott volt ez a szakértői csoport, ez a munkacsoport az Európai Parlament részvételére is, tehát reméljük, hogy ez az együttműködés folytatódni is fog. Most, hogy így tisztáztuk egyébként, az elkövetkezendő hónapokban és években még nagyobb szükség lesz rá, mint az elején. Azért, mert sajnos, szeretném így mondani, Schengen még mindig egy olyan téma, amely gyakran a napi rendünkön van. Sokan azt mondják, hogy térjünk vissza Schengenhez. Igaziból nem visszatérni kéne hozzá, hanem a normális szabály szerinti módon kellene Eh, alkalmazni, használni ezt. Remélem, hogy az Európai Parlament és a mi együttes munkánk ehhez a fontos célhoz visz, ö, hozzájárul. Köszönöm szépen, és Kovályó úr kapja meg a lehetőséget a zárszóra az eszmecsere után. Sure. Köszönöm, elnök úr, csak három megjegyzést tennék. Először is szeretném megköszönni a munkacsoport tagjainak az együttműködést, egy nagyon jó csapatot alkottunk, és arra törekszünk, hogy ellássuk azt a feladatot, amelyre felkér bennünket ez a bizottság. Másodszorban foglalkozni fogunk az előttünk levő kérdésekkel, mert vannak még olyan problémák, amelyeket meg kell vitatnunk, és meg kell oldanunk, hogy a demokratikus ellenőrzést ellássuk. Harmadsorban pedig Verzsi asszony javaslatát követni fogjuk, hogy a következő parlamenti ciklus számára elkészítsünk egy olyan, munká, egy olyan anyagot, amely tartalmazza a munkánkat. Lehet, hogy nem lesz lehetőségünk egy újabb jelentést készíteni, ahogyan azt tavaly tettük, de megpróbáljuk összefoglalni a munkánkat, az aggodalmainkat papírra vetni, vagy a következő parlament, vagy a tovább, többi intézmény számára, és köszönöm az érdeklődést is. Köszönöm, Koeljó úr, köszönöm mindenkinek, köszönöm mindenkinek a munkáját ezen a területen, és tekintettel arra, hogy a következő napi rendi pontot 16 óra 45-re terveztük, és van még egy fél óra addig, azt javaslom, tartsunk egy fél órás szünetet, egy rövid szünetet, mert nem látom, hogy Metzola asszony itt lenne. Azt hiszem, ő az illetékes. A következő napi rendi pontunk megint csak Schengenről szól, Románia és Bulgária előrelépéséről. Úgyhogy azt hiszem, ezt a pontot 16 óra 45-re terveztük. A legjobb dolog, amit tehetünk tehát, az, hogy tartsunk egy fél órás szünetet, és aztán folytatjuk. Rendben? Fél óra szünetet. 16 óra 45-kor folytatjuk. No?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

Well, back to work. Resuming our session. Vissza a munkához. Folytassuk az ülést. Ötös napirendi pont és hatos közös vita tárgya. Itt a bizottság Európai Parlamentnek jelentését és a tanács bulgáriai előrelépéséről szóló vitát együtt szervezzük, illetve a bizottság hasonló jelentését Románia tárgyában egy, egy keretben a másikkal. A két ország csatlakozása óta, mely 2007. januárjában történt, az Európai Bizottság felállította ezt együttműködés értékelés mechanizmust, mint egy átmeneti mechanizmust, amely segíti a két országot abban, hogy orvos néhány olyan még itt vállalt problémát, amely a jogi függetlenség, korrupció és Bulgáriás esetében a, szerz, a szervezett bűnözés elleni harc tekintetében kívánatos. A legfrissebb jelentés bemutatása következik, amelyet 2010. novemberében publikáltak. William Slate úr fogja bemutatni ezt, aki az Európai Bizottság vonatkozó főigazgatójának igazgatója. Főtitkásának vezetője. Slate úr, ha jól ejtem a nevét, 10 percre megkapja a szót, és ezt követően megvitatjuk. Jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szakbizottságnak a lehetőséget, hogy a bizottságnak teret ad arra, hogy bemutassa ezt a jelentést. Nagyon fontos először is emlékeztetni arra, hogy jelentés összefüggése. Micsoda. 2017-es januári jelentés ez kapcsolódik. És a bizottság megadta a lehetőséget akkor, hogy egy tíz éves áttekintést, visszatekintést készítsen, mely felméri az időszak előrelépéseit, és értékelje azokat. Ebből következően a bizottság egy kicsit más módszertant alkalmazott, mint korábban. Korlátozott számú ajánlást fogalmaz meg, ezek még kihívást jelentenek, de a jelenlegi bizottsági mandátum időszaka alatt ö, megléphetőek még, ahogy Juncker úr is megkívánta. És arra koncentrál, hogy internalizálja a reformokat, és struktúrákat állítson fel, amely fenntarthatóvá teszi az elért eredményeket. És világosá teszi azt is jelentés, hogy ezek az ajánlások stabilak. És ha, meg, ha megvalósulnak, akkor az, az kielégítő azzal a fenntartással, hogyha nincs előlépés, akkor az, azt is jelezni kell, és visszafordíthatja a folyamatot. A jelentés rész, a bizottság két kérdést tett fel magának. Egyrészt, hol áll az előlépés a 2017-es ajánlások vonatkozásában, másrészt visszafordultak el a folyamatok, vagy az előlépés elakadt-e, és ez megkérdőjelezi -e a 2015 és januári pozitív értékelés eredményeit. Bulgária tárgyában először. A bizottság jelentése azt jelzi, hogy komoly erőfeszítések történtek az ajánlások végrehajtására. Röviden az általános összefoglaló jelentésnek, tehát az, hogy bár a helyzet még nem teljesen kielégítő, jó úton haladnak a dolgok. A, jelen, a három benchmark tekintetében, amelyet az év elején meghatároztak, a lépések odáig haladtak, hogy lezárhatóak átmenetileg ezek. Ez az ajánlások után megfogalmazott előlépés például a legfőbb igazságügyi tanács működése, a BTK reformja, és az ebből adódó kérdések. A bizottság továbbra is figyelemmel kísérje területeket annak érdekében, hogy megerősítő legyen az, hogy az előlépés tartós. Sok munka van még az ajánlások megvalósítására a bíróságok reformjában, a magas szintű korrupció és az általános korrupció tárgyában például megalapítható, hogy az, az új antikorrupciós ügynökség, amely az egyik újítás az elmúlt években, meg, meg kell szilárdítsa munkáját, mint egy objektív intézmény, és hozzá kell járuljon azon közös feladat ellátásához, hogy a magas szintű korrupciós ügyekben valóban, kirót büntetéseket valóban hát végre is hajtsák. Ebben is, és ennek nyomoköltésében az ügynökség fontos szerepet játszhat. A jelentés rámutat arra, hogy nagyon sok esetben folyamatok még haladnak, és ezeket a bizottság továbbra is méri, ezek előrelépését, azt várva, hogy a mostani pozitív tendenciák folytatódnak, és az ajánlásokra továbbra is nagy figyelem hárul, és így Bulgária végső soron lezárhatja a mechanizmus felállítását, még a bizottság mandátumának lejárta előtt. Romániáról szólva, a helyzet ott sokkal bonyolultabb, és itt a bizottság a második kérdésre is ki kell térjen, azaz arra, hogy vajon visszafordultak-e azok a pozitív folyamatok, amelyek alapján meg kéne kérdőjelezni a 2017-es pozitív jelentés állításait. A bizottság arra jutott, hogy több területen ugyan történtek előrelépések, ám van, ahol visszalépés történt. Emlékeznek talán 2011. novemberi jelentésben már a bizottság rámutatott arra a kockázatra, hogy Románia Romániában újra nyíltak olyan kérdések, amelyek a 2017-es januári jelentés lezártnak vélt vagy tekintett. Ilyen értelemben tehát ö, itt sajnálatos módon ezek a visszacsúszások nem álltak meg, vagy visszalépések nem fordultak meg. Ezért az Európai Bizottság új ajánlásokat kell megfogalmazni a Románia felé három területen. Az igazságügyi törvények, a, a magisztrátusokban való kinevezések és elbocsátások és a BTK. Az ajánlások legfőképpen arra törekednek, hogy Románia visszatérjen a, a jó útra, úgymond, és az ajánlások végrehajtása tekintetben újra kell értékelni az ország teljesítményét, és a Berencei Bizottság véleményének, és a Greco, az Európa Tanács volna korrupció elleni szervezetének ajánlásai tekintetében is vizsgálatot követel a helyzet. A kinevezések is nagyobb konszenzus alapján kell álljanak, a legfőbb magisztrátus tanács hitelességét erősítendője folyamatban. A román hatóságok az elmúlt évben ö, alkalmazott módszertannak kihatással volt a 2017-es ajánlások végrehajtásáról szóló elemzésre a jelentésben olvashatják, az ebben a jelentésben egyenként az ajánlásokat, és a vonatkozó technikai jelentéseket is. Külön-külön vannak. Például az olyan intézmények, mint az eszközök a elkobzása, amely tovább konszolidálódnak, ám vannak olyan területek, ahol nagyon kicsi az előrelépés a 12 ajánlás mérése során. Talán Fontos hangsúlyozni a végén azt, hogy a konklúziók, amelyeket a bizottság megállapított, a megfigyelők meglátásaival is egybeesik. Különösen a Velencei Bizottság, amely két véleményt adott ki. Egyik az igazságügyi jogszabályok, a másik pedig a BTK ügyében. Nagyon nagy segítségére voltak a bizottság értékelésének, és a szakbizottság olvashatja majd, hogy a bizottsági ajánlások és megállapítások igencsak egybeesnek a Velencei Bizottságéval. Ez fontos téma egyébként a, a parlament saját állásfoglalásában is, amelyet a hónap első felében fogadtak el. Az Európai Bizottság a jelentést úgy fogadta, van a szellemben, hogy nyitva áll a további párbeszéd előtt és az ajánlások értékelés előtt. Ám lényegi fontosságú Románia számára, hogy visszatérjen a pozitív irányba a korrupció elleni harcban is, meg a bíróságok függetlensége tekintetében is. Végül pedig említést érdemel, hogy milyen következő lépéseket tervezünk, a formális jelentéstétel kapcsán a bizottság kötelezettséget vállalt, hogy további értékelést folytat, majd még a mostani mandátum időszakban. Köszönöm. Okay, miss. Köszönöm ezt a beszámolóját, Léz úr. Most pedig eh, a képviselők a 206-os szabály értelmében nem csak a LIBE bizottság tagjai, hanem más eh, bizottságok tagjai is eh, hozzászólhatnak ebben a vitában. Úgyhogy kérem jelentkezzenek azok, akik szeretnének hozzászólni. Pavel úr az első, aki jelentkezett. Parancsoljon öné a szó. Itt vagyok, elnök úr. Elnök úr. Tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eljött, de inkább akkor mondok csak köszönetet, ha majd konkrét válaszokat is kapok a kérdéseimre, nem csak homályos válaszokat. 2010 óta a CVM kapcsán nincsenek Romániának jogi kötelezettségét, tehát szeretném tudni, hogy a szerződés a mely cikke alapján van továbbra is CVM, mely az a jogi keret, amely alátámasztja most 2018-ban ezt a jogi keretet. Ebben a jelentésben az Európai Bizottság túllép a hatáskörén, a szerződések által biztosított hatáskörén. Nem hozhatnak létre egy ilyen mechanizmust, pusztán két tagállamra vonatkozóan. Ha önök jónak tartják ezt a mechanizmust azért, mert ilyen jól működik, akkor minden tagállamra, 28 és hamarosan 27 tagállamra is ki kellene terjeszteni. Azt kérték, hogy a parlament által meghozott jogszabályokat és az Alkotmánybíróság által is jóváhagyott jogszabályokat ne tartsa be. Románia ezt kérték. Ez azt jelenti, hogy önök megpróbálják előírni egy tagállamnak, hogy mit tegyen. Ez a jelentés egyébként nemzeti ügyekbe avatkozik bele, és ebben a jelentésben konkrét személyeket említenek, itt például a fő ügyész kinevezésére gondolok, és önök azt kérik, hogy függesszük fel ezt az eljárást, noha Románia elnöke nem mondott ki véleményt erről. Önök azt kérik, hogy a főügyész menesztése eljárását függesszük föl, noha ez a jogszabályoknak megfelelően történt az igazságügyminiszter kezdeményezésére. A szerződések és a jogszabályok szellemiségében önök ilyesmit várnak el egy tagállamtól, Romániától, nem Németországtól, Noha Németországban pusztán egy nap elteltével menesztették a főügyészt azért, mert az igazságügyminisztert bírálta. Hogyan tudják indokolni ezt a kettős mércét? És szeretnék konkrét, kérdé- konkrét válaszokat kapni ezekre a kérdésekre. A jogszabályokat, amelyeket a jelentésükben bírálnak, ezek megfelelnek az alkotmánynak. Ezek alkotmányosak, ez pedig elfogadhatatlan, és az is elfogadhatatlan, hogy a bírói tanácsnak, amelyet méltatott a bevezetőjében, utasításokat ad, és azt kérik, hogy a vezetőjüket cseréljék le. A bírói tanács egy levélben is reagált egyébként erre a jelentésre, és ebben azt írták, hogy mi kértük ennek az igazságügyi felügyeletnek a létrehozását azért, mert szerettük volna biztosítani a bírák függetlenségét. Hogyan tudják megmagyarázni ezt a választ a jelentés közzétételét követően? Ebből az derül ki, hogy, hogy hazudnak. A CVM azt mondja, hogy az igazságügyi jogszabályokat fel kell függeszteni, ugyanis megkérdőjelezik az igazságszolgáltatás függetlenségét, ugyanakkor a bírói tanács, amely szavatolja a bírák függetlenségét, azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy a legfelső tanács pozitívan viszonyult ehhez, és elfogadta, hogy javít a jogi rendelkezéseken, amelyek a jogalkotási folyamat részét képezik. Önök azt mondták, hogy ezt meg kell változtatni, de nézzék meg, hogy a bírók, független, a bírók főtanácsa mit nyilatkozott mit mondott. Számos javaslatukat elfogadták, tehát eh, igazából itt eh, egy ellentmondás figyelhető meg. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy eh, ki juttat el önökhöz ezeket az információkat, amelyek alapján őszállították ezt a jelentést, és miért csak egy forrásnak hisznek egy forrást tartanak hitelesnek, nem pedig azt az intézményt fogadják el, amelynek a megerősítésén fáradoznak. Miért fogadták el ezeket az információkat, és miért készítették el ezt a jelentést, amely csak két tagállamra vonatkozik? Ez egy politikai mechanizmus, politikailag használják fel a tagállamok, azon tagállamok, amelyek nem szeretnék Romániát és Bulgáriát a Schengeni övezetben látni, mert ez rájuk nézve anyagi, gazdasági problémákat jelentene. És nem mondja azt, hogy ez a jelentés nem kapcsolódik a Schengeni övezethez, ugyanis a többi európai vezeték, akik ott vannak a tanácsban, és nem akarják, hogy csatlakozunk a Schengeni övezethez, ők pont ezt mondják. Amíg a CVM fennáll, addig nem fogjuk engedni, hogy a két ország csatlakozzon a Schengen övezethez. Ha ön azt állítja, hogy ez nem igaz, nem tudom egyszerűen elhinni. Végezetül még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ön azt kérte Romániától, hogy ne kövesse azt, amit a parlament, illetve az alkotmánybíróság jóvá hagyott. Nos, ez az, amit ön mond Romániának, egy olyan mechanizmus keretében, amelynek biztosítania kell a jogállamiságot. Tisztelt kollégák! Ezek a dolgok csak fokozzák az Európa ellenességet Romániában. Mi Európa pártiak vagyunk, de amikor az emberek látják azt, hogy hogyan használják fel ezt a mechanizmust politikai célokból, akkor gyakorlatilag az ellenkező irányba taszítják ezzel az állampolgárokat, nem pedig, és nem az európai táborba. Mi pedig nem ezt szeretnénk. Egyelő bánásmódot szeretnénk, azt akarjuk, hogy más tagállamokhoz hasonlóan kezeljenek bennünket, ugyanazokkal a kötelezettségekkel és ugyanazokkal a jogokkal. Köszönöm. me, don't exceed the reasonable time. Kérem, ne lépje túl az időkeretet, hogy megfelelően tudjuk lefolytatni ezt a vitát. Adamov úr, a jelentés, az Európai Bizottság jelentése tulajdonképpen a bolgár intézmények céljait fogalmazzák meg. Az igazságszolgáltatás megreformással kapcsolatban látjuk, hogy a hat mutató gyakorlatilag lezárható. Ezen hat mutató az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozik. Említettem, hogy három fejezetet már lezártak a jelentésből. Kiderül, hogy elméletileg Bulgáriában lezárhatják ezt a mechanizmust még a jelenlegi Európai Bizottság mandátuma alatt. Egyértelmű, hogy a reformok visszafordíthatatlanok, Fontos megjegyeznünk, hogy Bulgária milyen eredményeket ért el, és milyen pozitív eredményeket tud felmutatni. Látjuk, hogy az ügyészség munkáját is pozitívan értékelik ebben a jelentésben. Azt is látjuk, hogy milyen biztosítékok garantálják az ügyészség átláthatóságát, ami pedig a szervezet bűnözést illeti. Azt tapasztaljuk, hogy a különböző magas szintű bűnelkövetők elleni vizsgálatokat is beleírták a jelentésben. Nincsenek új ajánlások, amelyek, ami alapján azt feltételezhetjük, hogy a mechanizmus jövőre lezárulhat. És amint lezárul, reméljük, hogy nem lesz több ürügy, amelyel élhetnek egyes tagállamok, és amelyek alapján megtagadhatják a Schengen övezethez való csatlakozásunkat. Köszönöm szépen, most a a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ögyim és uraim! Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak ezt az objektív jelentést. Az ajánlások, amelyek benne állnak, a 2017-es jelentésben világos üzenetet hordoztak. Arról, hogyha ezeket végrehajtják, akkor lezárul a folyamat, egyszer és mindenkorra. A 2017 novemberi jelentés úgy találta, hogy az ajánlások végrehajtása folyik, és új ajánlásokat nem irányoztak elő. Majd a 2018 novemberi legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság azt állítja, hogy jelentős előrelépés történt. A januári ajánlások vonatkozásában a hat indikátorból három Bulgária esetében átmenetileg lezárhatónak értékelhető. A jelentés még azt is kimondja, hogy a Bulgária tovább folytatja a reformot ugyanilyen ütemben, a CVM folyamat még e bizottsági ciklusban lezárható lehet. Mindemellett egyes tagállamok továbbra is blokkolják a tanács pozitív konklúziát és jóváhagyását, és nem akarják a jelentésbeli ban álló ígéretet végrehajtani, miszerint még ebben a bizottsági ciklusban, ha minden ajánlás kielégül, lezárható a folyamat. Tovább folytatják a CVM folyamatot, méghozzá végső határidő nélkül. Ez talán tíz évvel ezelőtt elfogadható volt, most azonban nem. Bulgária és Románia továbbra is közös sem került tárgyalásra, ami elfogadhatatlan, hiszen a két jelentés bizony eléggé széttartó eredményeket fogalmaz meg. Zárásképpen, hogy mondjam, hogy a CVM ö, konkrét eredményeket nem hozott, nem is erre hozták létre, csak rövidtávú politikai érdekek meghatározta a támadásoknak ad táptalajt, de ne értsenek félre, hazám tovább folytatja a szükséges folyamatokat, igazodva az elvárásokhoz, ám jó van lenne, hogyha ezeket az erőfeszítéseket elismernék, és a még fennálló három ajánlás teljes körvégrehajtás után a CBM folyamatot lezárnák. Minden egyéb kettős mérce alkalmazását jelenteni Bulgáriával szemben európai partneri részéről, és ami ennél is fontosabb, világosá válik. Az is majd, hogy egyes tagállamok nem akarják a Schengen rendszerben látni Bulgáriát hogyha CVM és a tagság, a Schengeni tagság közötti bizony nem egészen legalizálható összekap, árukapcsolást feltárjuk. Ez bizony súlyos diszkrimináció van a Bulgária ellen, ez pedig megengedhetetlen lehet az Európai Unióban. Thank you, we heard. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a kollégákat, kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván. Igen, Stevens asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtárs, hollandó beszélek. Az Európai Bizottság esetében 12. alkalom, hogy jelentést készített a CVM keretei között, és felteszem magamnak a kérdést, hogy az évek során született jelentések hozzájárultak-e a helyzet javításához Romániában, illetve Bulgáriában? Hozzájárultak-e ahhoz, vajon ezek a jelentések, hogy javuljon a jogállamiság helyzete, vagy ahhoz, hogy eredményes váljanak a reformok, és javítsa a jövőre vonatkozó kilátásait a két országnak. Éppen ma kaptam egy e-mailt, valamelyik most, mostanában, az egy egyházi szövetségtől, amelyben rámutatnak arra, hogy Bulgáriában súlyos gond van, mert a bolgár hatóságok új szabályokat fogadtak el a kisegyházak működését és az általuk szerzett istentiszteleteket leszabályozva negatív módon. Ezzel kapcsolatban van valami információjuk? Okay, a very specific question. Köszönöm, nagyon konkrét kérdés volt. Ha nincs más hozzászóló, nincs más észrevétel, akkor meghallgathatjuk a bizottságot. Miután a képviselők ellenvetéseit most itt hallottuk a jelentésről a román-bulgár mechanizmus témájában, parancsoljon a bizottság. Köszönöm szépen. Igen, nagyon szívesen elmagyarázom még egyszer, hogy miért létezik ez a CVM csak két tagállam esetében. Ugye megállapodtunk, hogy a csatlakozás idejétől ez a két mechanizmus elindult, ha úgy tetszik, akkor biztosítékként. És ezeket a biztosítékokat a csatlakozástól alkalmazzuk. Az igaz, hogy két év elteltével újak alkalmazhatóak, de azok, amelyek már beindultak, addig folytatódnak, amíg nem teljesülnek a feltételek. Ezért indult be a CVM, tehát és A két tagállam csatlakozása óta ez nem változott, tehát azóta is itt van ez a két mechanizmus. A bizottság sem változtatta meg a véleményét vagy a munkamódszerét, tehát továbbra is az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus ugyanazokkal a partnerekkel működik. A Velencei Bizottság, a GRECO, más tagállamok, nagyon sok megfigyelő a tagállamokon belül és kívül is, és ezek a partnerek a bizottság elemzését és véleményét általában megerősítik, most is így van ez, és kiemelik a történt, hogy a bizottságnak mm, az a meggyőződése, hogy megalapozottak a megállapításai. Ami schengen illeti, annyit mondhatok, hogy a bizottság világosan fogalmazott évek óta, így van ez, mindig is azt hangoztattuk, hogy nem fogadjuk el azt a kapcsolatot, amit egyesek teremtenek a CVM-ése között, nem ezért létezik ez az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus, tehát ezt nem fogadjuk el, ezt a kapcsolatteremtést, nem tartjuk ezt megalapozottnak, tehát nyilván azt el kell ismerni, hogy néhány tagállam is megtette már ezt, kapcsolatot gondolt, vagy vélt ö, találni a kettő között. Kérdés, hogy javult-e a mechanizmus? Igen, hát a bizottságnak az a véleménye, hogy javult, és előrehaladást sikerült elérni. Ez egyébként már a 2017. januári jelentésben is szerepelt. Ez nyilvánvaló, ez az előrelépés. lépés nyilvánvalóan mutatja, hogy javult a mechanizmus, persze nem gyógyír ez mindenre. Ezt sem állította sosem a bizottság. A bizottság soha nem mondta, hogy minden kérdésre minden válaszsal rendelkezik. És azt sem állítottuk, hogy a cél az, hogy az érintett tagállamokban a helyzet tökéletes legyen a bizottság mindig azt mondta, hogy az észszerűen a többi tagállaméhoz hasonlítható, többi tagállaménak megfelelő helyzetet kell elérni, és ez is az általam említett jelentésben világosan szerepelt. Mindig fontos azt megemlíteni, hogy a CVM mechanizmus jelentései korlátozott számú területre terjednek ki, szervezetbűnözés, igazság, szolgáltatás és így tovább, tehát nem szerepel ezekben minden. Egyetértek azzal a példával, amelyet említettek, ugye a, az egyházakat hozták fel példaként. Ez nyilván alapjogokat érintő kérdés. Én nem ismerem a, a konkrét esetet, de ez nyilván inkább az alapjogokhoz tartozik, és nem pedig a jelentés hatáskörébe. Remélem, hogy segítettem a szakbizottságot a válaszommal. Köszönjük szépen! Kérdezem hogy a bizottság észrevételeire Pável úr szeretne reagálni. Ha igen, akkor tegye meg, de kérem, hogy gyorsan. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanúgy, mint az előző években, mond sem kaptam világos, konkrét válaszokat a kérdésemre. Egy néhány perces beszédet kaptam a bizottságtól, ahol kerülgetik a forró kását, de a jelentésekben nem, semmilyen hivatkozás nincs ugye a titkos megállapodásokra, a szolgálatok és az igazságszolgáltatás között. Ezek a titkos megállapodások az ügyészeket, bírákat gyakorlatilag a szolgálatnak szolgáltatják ki. Miért nem említi ezt meg a jelentés? Miért nem ítélnek el ilyeneket? Miért nem ítélik ezt el önök? Mert vannak olyan megállapodások, amelyek a román igazságszolgáltatást alááshatják. Kérném, hogy erre a kérdésre adjon választ, ne úgy, mint a többi kérdésre. Hát tessék, nagyon, mondja az elnök, nagyon egyszerű kérdés volt, hogyha tudná erre válaszolni, nagyra becsülnénk. Nagyon örülök, önnek, hogy választathatok erre a kérdésre. A jelentés második oldalára irányítanám a figyelmét. Ennek a jelentésnek a második oldalán egy hosszas bekezdés szól pontosan erről a témáról. Ennyi? Ennyi, mondja az elnök. Akkor a napirendünknek ezt a pontját lezártnak vehetjük, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ami az Európai Határ és Parti Őrség címet viseli. Köszönöm a, az előző napi rendi pontok együttes vitájára érkezett kollégák jelenlétét, akik eljöttek, ne, nem feltétlenül a Polgári Szabadság Jogi Bizottság tagjai ide részt vettek ezen a vitán, viszont szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy tovább kell haladnunk a napi rendünkkel és az Európai Határ és Parti Őrség a következő téma. Az előadója Roberta Metzola. Egy perc múlva kell, hogy megkezdjük ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. És ha kérhetem egy picit a türelmüket, akkor várjuk meg az előadó asszonyt, és akkor kezdjük meg a pont tárgyalását. Jó, az előadó jelenlétében hasznos lenne, hogyha az előadó is itt lenne. Egy perc. Thank you all again for your patience. Yes. Megköszönöm mindenkinek még egyszer a türelmét. Megérkezett az előadónk a terembe, úgyhogy akkor emlékeztethetek is mindenkit, hogy a múlt héten itt járt nálunk a Frontex ügyvezető igazgatója, aki tájékoztatott bennünket a aktuális fejleményekről, az új bizottsági javaslatról, már ami az ügynökséget illeti, és most pedig az Európai Határ és Parti Őrségről szóló javaslatot tárgyaljuk, az előadónk Metzola asszony, úgyhogy késlekedés nélkül meg is adom neki a szót, 5 percet kap az előadó, és utána pedig eh, az árnyék előadók és az eszmecserek következik. Parancsoljon, Metzola asszony! Köszönöm szépen, nagyon sűrű hetek voltak ezek, amelyben a jelentős tervezetet végül is tettük, egy pragmatikus, realista és hatékony utat jelölve ki az ügynökségnek. Nem akarok minden módosítóra kitérni, ám a fő változásokat ismertetném, melyeket javaslok, és várom az önök reakcióit és visszajelzéseit amely tovább viszi majd a munkát. A fő változás, melyet a bizottság javasolt, az ügynökség állandó stábjának felállítása. Jól tudjuk, milyen sérülékeny az Európai Unió külső határa, és éppen ezekre a sérülékeny pontokra hívjuk fel a figyelmet, hogy megfelelő személyzet legyen bevethető a határokon. Azt akarom, hogy rugalmas legyen ez az állandó stáb, és reális, reális legyen a menetrend és a határidő, mely alapján fölállítható ez a központi egység. Tudom, hogy nagy várakozása kövezik a sajtóban is, de a tanács és más intézmények körében is ezt a folyamatot. Ezért egy negyedik személyzet kategóriát vezet, vezetnék be, a gyors intervenciós erőt, amely 3000 embert jelentene, amely egy utolsó lehetőségként lenne megragadható sürgős esetekben. Az ügynökségének megfelelően áttekintem a kategóriák, az egyes három tehető személyzeti kategóriákat, 30%-os maximum változással a minimum küszöbben 5000 embert jelentve 7000-re felvihető plafonnal. Ezt a testületet fokozatosan kell felállítani, úgy, hogy teljesen bevethető legyen maximum 5 évvel a rendelet életbe lépését követően. Ezt a visszajelzésekre alapoztam, a terepen dolgozók tapasztalatára támaszkodva. Melyik egy fontos változás a visszatérítésekhez kapcsolódik. Én támogatom azt, hogy a visszatérítések utalást erősítsük, mindemellett azt is látom, hogy ezt össze kell kapcsolni a megfelelő alapjogi garanciákkal. Ezért öt konkrét olyan garanciát javaslok, amely az ügynökséget minden jövőbeli tevékenysége során kötelezően megköt, ha a harmadik országból másik harmadik országba térít vissza bárkit. Bármely harmadik országokkal megkötendő megállapodás alapjogi értékelés kell, hogy megelőzze az, alap, az adott országot, illetve mert azonnal közölni kell az Európai Parlamenttel. Konkrét értékelni kell a visszatérési folyamat a harmadik országban való megvalósulását. Ezt az értékelést akkor kell végrehajtani, hogyha visszatérési missziókat terveznek egyik harmadik országból a másikba. Azt javaslom, hogy korlátozzák azon országok listáját, amelyek megkaphatják ezt a lehetőséget, és a visszatérési intervenciókat csak azon országokhoz, a régiókhoz kapcsolják, amelyeket biztonságosnak tekint az UNHCR. Ezzel kapcsolatban tudom, ez a legellemondásabb pont, úgyhogy várom az árnyék előadó konkrét véleményét az a kapcsolatban, hogyan lehetne ezeket a garanciákat működtetni, egyrészt papíron, másrészt a terepen. Az alapjogot illetően ez megint csak a kollégámtól vissza, kapott visszajelzések alapján áll, erősebb utalásokat tettem erre az egész szövegben, erősítve az alapjogi hivatalnok és a panasz eljárás elemeit, az alapjogi hivatalnak megfelelő forrásokat is biztosít a munkájához. Kapcsolatba léptem sok stakeholder is, rámutatva a problémákra, amelyeket a külső határokon a terepen tapasztaltak. A legfőbb gond, ahogy vártuk is, az emberi és pénzügyi források hiánya. Ezért összekapcsolom a tagállamok által technikai hozzáálláson megerősített személyzet bevetését, illetve a ugyanazen tagállam állandó a személyzeti hozzájárulását. Azt is meg kell határozni, milyen végrehajtási hatáskört kell adni az ügynökségnek a területen, vajon fegyvert is hordhatnak el személyzet tagjai az operatív missziók során. Én azt javaslom azonban, hogy egy végrehajtási hatáskör törüljenek, amely a vízumok kibocsátása és megtagadása, hiszen csak a tagállami nemzeti határőrök bírhatnak ilyen hatáskörrel a szükszeres elve alapján. Végül a többi javaslatot összefoglalva, változást összefoglalva, a képzés és tréning integráns része kell legyen az ügynökség működésének, egy belső minőségbiztosi mechanizmust és egy független értékelési folyamatot kell beépíteni minden képzési programba. A horizontális komponens koncepciót is bevezetem, amely minden ágazati komponens felölelne az Európai Integrált Határőrizet koncepció alapján. Az alapjog és a képzés, erre való képzés és tréning ilyen komponens kell legyen. Azt is javaslom, hogy erősítsük az Európai Parlament szerepkörét és hatáskörét az ügynökség szabályozásának minden területén, és a két évvel ezelőtt megállapodást meghosszabbítását javaslom a két alkotó között. Nem akarom én föltenni a spanyol viaszt, fontos, hogy folytassuk az eddig működő dolgokat. A hivatal átmeneti időszakkal működik, hiszen a hosszabb időszakban működnek a tagállamok, és javasolta módosítókat, amely az antenna hivatalok működését erősíti, amelyeket az Unió területén kívül állítanánk fel, kizárólag a visszatérítések intézésével megbízva. Úgy gondolom az ügynökség egy vonzóbb munkahely kell, hogy váljon, így módon és a parlament felügyeleti hatáskörét is erősíteni szeretném. A jelentés eléggé kiterjedt, is nagy súlyú, ezért is várom az árnyék előadók és minden érdeklődő képviselő nézeteit, meglátásait, a javaslataimat illetően, a, a módosítók benyújtásának határidejéig is, azzal a céllal, hogy olyan megállapodás jön létre, amely a lehető legtöbb frakció támogatását is élvezi, hiszen ez a célom. Thank you, Mrs. Köszönöm. Metzola képviselőnek a jelentés tervezet ismertetését, most pedig az árnyék előadóké a szó. Először is Niedermüller képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Emlékezünk arra, hogy 2016-ban a társ jogalkotó elérte a Frontex rendelet gyors elfogadását, ez még abban az évben hatályba is lépett és ez a rendelet egy teljes körű Európai Ügynökségé alakított át a Frontexet, és a mandátumát is jelentős mértékben kiterjesztették. Két évvel később a bizottság egy másik javaslatot nyújt be, hogy az ügynökség mandátumát tovább növelje, terjessze. Szeretném megköszönni Metszörő képviselőnek a kitűnő munkáját. A véleménytervezet hű a bizottság javaslatához, annak szellemiségéhez, és ennek függvényében, ennek fényében vizsgáltam meg a tervezetet. Kiegészíti bizonyos elemekkel, amelyeket örvendetesnek tartok, mint például az, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos aspektust megerősíti, a képzést, továbbképzést erősíti, valamint az Európai Parlament szerepét is kiterjeszti. Ami az állandó testületet illeti, a jelentés nagyon realisztikus, hiszen a már létező gyors beavatkozási testületre épít, ami aggasztó az az, hogy az ügynökség részt vesz a harmadik országokból harmadik országokba való visszatérések lebonyolításában. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy ilyen rendelkezés bevezetése 2016-ban szükséges volt, akkor nem voltam biztos, de most sem vagyok az. Számomra ez sokkal inkább kapcsolódik az Európai Unió külső fellépéséhez, mint a külső határok igazgatásához végrehajtó hatalommal felruházni az állandó testület tagjait, hogy növeljék a műveletek hatékonyságát, olyas valami, amit alaposabban szemügyre kell venni. Értem, hogy úgy értem, hogy a tagok, az érintett tagállam felügyelet alá tartoznak, és az érintett tagállam lesz, fel, lesz felelős az ügynökség felépéséért, Szerintem, ha kiterjesztjük az ügynökség mandátumát, ezzel együtt a felelősség vállalását és az elszámoltathatóságát is növelnünk kell. A felügyelet olyas valami, amit az ügynökség minden egyes tevékenységére ki kell terjeszteni, főleg a, belértve a visszatérítéseket, de az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató kinevezésére is végezetül. Kész vagyok konstruktívan együttműködni a jelentése, mert szerintünk is ez egy nagyon fontos anyag, éppen ezért eh, az SND frakció a lehető legkonstruktívabban próbál ehhez hozzáállni. Köszönöm. Köszönöm, Niedermüller úr. Most pedig az ICR részéről eh, Visztiszen képviselő. <laughs> Thank you, Chair. No, I... Köszönöm. Elnök úr, megértettem, amikor a nevemet mondta. Eh, tisztelt kollégák, tisztelt előadó. Köszönöm ezt az előzetes munkadokumentumot, amely alapján elindíthatjuk a tárgyalásokat. Általánosságban véve az Európai Határ és Parti Őrség létrehozását támogatom. Európában nincsenek határok, szabad mozgást élvezünk. Ez azt jelenti, hogy a külső határok igazgatása minden egyes tagállam felelőssége, ezt pedig nagyon komolyan kell vennünk. A válság egyértelműen rámutatott a gyenge pontokra és a létező mechanizmusok hiányosságaira, és hogy ezeken túllépjünk, úgy gondolom, hogy az ügynökség kulcsfontosságú szerepet tölthet be. Úgy gondolom, hogy szükséges az eddig a berendezések és a személyzet növelése, a megerősített hatáskörök erősítése, és visszafordítani a származási országba a menedékkérőket, akiknek elutasították a menedékkérelmüket. Ahol azonban nem látom szükségét további felelősségnek, azaz amikor az ügynökség irányításával kapcsolatban átirányítjuk, változtatunk a hatáskörökön, a tanácsról a bizottságra helyezve ezt át, ez pedig egy vörös vonal egy határa az ICR számára ennek az ilyen felépéseknek vállalni kell a következményeit. Tudom, hogy más kollégák már hangoztatták aggályukat azzal kapcsolatban, hogy további őrséget, további személyeket, alkalmazzunk, illetve megerősítsük az ügynökség körét, kiterjesztve azt a visszatérésekre. Számítok én is, hogy produktívak lesznek a tárgyalások, és mi készek vagyunk részt venni ebben a folyamatban. Köszönöm, hogy hozzászólhattam. Köszönöm, most pedig az Alde nevében Döpré úrja szó. Merci, président. Uh, je remplace... Uh... Köszönöm. Elnök úr, Natalie Griesbeck kollégámat helyettesítem, aki elnézést kér, és én is elnézést kérek, mert felolvasom, amit kolléganőm írt. Először is gratulálok az előadónak, Roberta Metzolának, aki nagy munkát végzett, és nagyon jó minőségi munkát is végzett, igen rövid határidő alatt. Roberta Metzola több értekes kérdésre felhívja a figyelmet. A fizetésektől kezdve rengeteg mindenre a ügynökségen belül és az alapjogok tiszteletbe, tiszteletben tartására is kitér, egy vizsgálati csoport létrehozását javasolja. Ezt a javaslatot nagyon érdekesnek tartom, és támogatom az előadó asszonyt abban a szándékában is, hogy az alapjogi biztos meg legyen erősítve a hivatalában és függetlenségében, és hogy rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy a munkáját el tudja látni. Ami engem illet, be fogok nyújtani több módosító indítványt is. Először is az állandó kontingenssel kapcsolatban a jelenlegi javaslat megvalósíthatóságával kapcsolatban fogok írni. Ugye 10 ezer főt próbálnak 2020-ig összegyűjteni. Én majd igyekezni fogok nagyobb rugalmasságot kérni a határidők tekintetében, ez az egyik. A másik a képzést illetően, ugye az előadó asszony már igyekszik megerősíteni a szövegben ezt a témát, de én azt szeretném, hogyha az ügynökség képezné ki a határ és parti őröket, mert hogyha azt szeretnénk, hogy valódi képzési kultúra legyen az ügynökségön belül, akkor azt a képességet is meg kell adni az ügynökségnek, illetve rendelkeznie kell azzal, hogy a saját csapatait maga képzi ki. És végül pedig a javaslat, a rendelt javaslat szerintem túlzottan komplikáltnak tűnik, és nem csak a végrehajtási kérdésekre gondolok, hanem az adatokhoz való hozzáférésre is. Tehát, hogy mit tehetnek meg ezek a tisztviselők, és mihez nincs joguk, és így tovább. A következő kérdés, ami több vitát fog majd eredményezni szerintem, az az a lehetőség, hogy az ügynökség harmadik országokba való visszatérítést is végrehajtson. Ez a kérdés gondot okoz nekem továbbra is és egyéb elemekre is érdemes elgondolkodni, például arra a fontos javaslatra gondolok, amely megszületett a múlt héten. A LIBE szakbizottságban Legeri úr beszélt arról, hogy a határok kezelése nem csak a migrációs áramlások kezelését jelenti, hanem a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcot is magában foglalja. Úgy gondolom, hogy több kollégával együtt el kell még gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudnak ezt az elemet kihangsúlyozni. A liberális frakció képviseletében tehát ezeket a módosítókat fogom remélhetőleg a határidőn belül benyújtani, és megköszönöm még egyszer Roberta Metzola asszonynak, aki szeretném megismételni, kiváló munkát végzett, és megköszönöm, hogy ennyire odafigyelt a kollégái, az elnék előadóknak a véleményére. Ennyi tehát elnök úr, Grisbeck asszony véleménye. Köszönöm szépen, Döpré úr. Anna Gomes kér szót, nem? Nem, nincs észrevétele, elnézést kérek, akkor rosszul láttam, mondja az elnök. Akkor lesz arra lehetőség, hogy a bizottságot meghallgassuk a témában, mielőtt újra megkérdeznénk az előadónk véleményét. Akkor kérem a bizottságot. Köszönöm szépen mindenkinek, jó napot kívánok. Még egyszer nem tudok túl sokat mondani ezen a ponton. Elolvastuk a jelentést, nagy érdeklődéssel olvastuk ezt, és üdvözöljük azt, hogy ilyen hamar elkészült. Nagyon jó minőségű anyagról van szó. Sajnos ebben a szakaszban nem vagyunk abban a helyzetben a bizottság oldaláról, hogy a javasolt módosításokról véleményt tudjunk mondani. Köszönöm szépen a megértésüket. Igen, akkor visszatérünk a, az előadónkhoz, hogy ezt az eszmecserét lezárja. Az anyanyelvemmel fogok beszélni, elnök úr, és megköszönöm a kollégákat, akik elmondták véleményüket. Megköszönöm tehát a kollégáknak ezeket az észrevételeket, amelyek leginkább pozitívak voltak, és ezt köszönöm, és szeretnék reagálni egy-két észrevételre, ami a végrehajtó hatáskört illeti. Ezért igyekeztem egy biztosítékot beépíteni ide, egyfajta korlátozást, tehát hogy pontosítsuk, hogy a tagállam, a fogadó tagállam adja a végrehajtó hatáskört. És az egyes műveletekre ehhez szükség is lesz. A következő ugye a tízezer fő, amely 2020-ig kell, hogy felálljon. Igen, én tisztában vagyok az időbeli korláttal, amelyet javasoltak, tehát hogy ez azért elég ambiciózus, de miután több kormány képviselőivel is beszéltem, most már én is úgy gondolom, hogy ki kellene bővíteni ezt a határidőt. A képzés pedig az akadémia kapcsán értem Natalie Grisbeck álláspontját, kolléganőm álláspontját, és hogy nyilván a Frontexen belül is ki kell, hogy alakuljon e- ez a kultúra, hogy mindenki, aki a Frontex-el együttműködik, ugyanazt a képzést kapja. Azt tudom, hogy vannak bizonyos nehézségek azért, hiszen ez lehet, hogy túlságosan drága lesz, tehát túl drága lehet egy akadémia létrehozása, amely csak a Frontex tisztviselőit vonza, és csak őket képzi a tagállamokból érkező tisztviselőket. Meglátom, majd átgondolom, hogy ezen a ponton hogyan tudom a szöveget még jobban megerősíteni. Most pedig, ami a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, egyetértek abban, hogy a szöveget itt is lehet erősíteni, ezen pontokon még tovább is mehetünk, mint amit én javasoltam. Úgyhogy a kollégákkal fogok együttműködni e tekintetben, hogy hogyan erősítsük a, ezeket a pontokat. Aztán a visszatérítésre rátérve, igen, ez ellentmondásos, ezt elismerem, ez a pont. Előre léphetünk e tekintetben, ugye mindenki tudja, hogy öt korlátozást építettem be, és ez azt jelenti, hogy az érintett országok listáját elkészíthetjük. Én is találkoztam Ledgeri úrral, aki egyébként elmondta, hogy ha egy harmadik ország ügynökséghez fordul segítségért, hogy segítsen az érintett harmadik országnak, hogy az ő állampolgárát térítse vissza, és ez a harmadik ország biztonságosnak minősül, ez működhet, vannak ilyen országok az Európai Unió szomszédságában. Meglátom, hogy az eszmecserék után milyen kompromisszumos módosítókat tudok javasolni. Köszönöm szépen. Köszönöm a asszonynak, mondja az elnök. Amennyiben ez nincs több hozzászólunk, akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és rátérhetünk az utolsó csomagra, ami a vízum kódex, és én vagyok ennek az előadója elnökként és előadóként is szólni fogok, hogyha megengedik, és bevezetem a nyolcas pontot, a közösségi vízum vízumkódex létrehozása. Ezzel kapcsolatban a módosításokat kell meg, megvitatnunk. A vízumkódex előírja az eljárásokat és feltételeket a rövid távú vízumok, illetve reptéri tranzitok tranzitengedélyek kiadásához 284 módosítót nyújtottak be. A 284 módosítóval kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni, és gyakorlatilag kapcsolódhatunk a 9-es ponthoz is, mert a 9-es napirendi pontunk a humanitárius vízumokról szól, és összefügg a kettő, de először talán kezdjük a vízumkódex hez küldött módosításokat. Elég sok ilyen volt, ahogy említettem. És a GUE csak egymaga 174-et küldött, 36-ot küldtek a liberálisok, 35-öt a zöldek, 14-et a néppárt, és 4-et a saját frakció nyújtott be. Ezen kívül pedig 20-at az ENF frakció, az LCR e frakció nem küldött be módosító indítványt. Úgy tűnik elégedettek a bizottság javaslatával. A néppárt és liberális módosítók nagy része technikai, tehát a vízumkódex technikai működését tárgyalja. Közben a zöldek és a GUE módosítói általánosabb jellegűek, inkább politikai jellegűek. Vannak ezek között is persze technikai módosítók, de vannak olyanok is, amelyek szeretnék megerősíteni a kódex humanitárius jellegét. Az előadókkal együtt nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy sikerüljön kompromisszumos módosítókat kialakítani. Gyorsan is kellett dolgoznunk, hiszen az a cél, hogy a LIBE szakbizottságban december 3-án szavazni lehessen. Egyébként erre szükség van, hogyha sikeresen szeretnénk ezt a dossziét lezárni a mostani parlamenti ciklus vége előtt. Nagyon közeledünk, nincs sok időnk hátra. Emellett azt is el kell mondani, hogy februárig kell ezt megtenni, mert februártól újabb dossziékkal kell foglalkoznunk, azokat kell lezárnunk az utolsó nagy lendületben, tehát eh, igyekezzünk minél előbb befejezni ezt a dossziét, és meg is köszönöm mindenkinek, hogyha ebben segít. Mm, nem biztos, hogy a kompromisszumos módosítók lefedik az összes módosítót, ugyanis vannak köztük ellentmondások. Ilyen ellentmondások esetén nagyon nehéz kompromisszumos módosítóval lefedni az egyes módosító indítványokat. Természetesen ez esetben az érintett módosítókról külön szavazunk, ahogy azt megszoktuk. Most pedig Gyorsan szaladjunk végig témák szerint a módosítók csoportjain. Az első a vízumkiadás könnyítésével foglalkozó módosítók. Sport és kulturális szakértők esetében a szocialisták, a népet és a GUE készített ilyeneket. Az az érzésem, hogy megállapodás van ebben a témában, a másik pedig az utazási, az orvosi biztosítás. A legtöbben egyetértenek abban, hogy könnyítsük a helyzetet, és töröljük ezt a követelményt. A vízumdíjak témájában össze-vissza mindenféle irányba mutató módosítókat kaptunk. Vannak olyan módosítók, ahol amelyek csökkentenék az érintett díjakat, és ezzel szemben vannak mások, amelyek még magasabbra emelnék őket. Van olyan módosító is, amely mondjuk az életkorhoz, családtagok voltához, vagy egyéb szempontokhoz kötni a vízumdíjakat. Az ALDE előadója Zsörár Depré úr konstruktív elemeket küldött be a módosítójában, ezeket föl lehetne használni. Az első árnyék, előadói ülésen is elhangzott ez, és a e, technikai üléseken is. A 21-es módosítóval kapcsolatban, ami a sajátom, én el tudom fogadni a kompromisszumot, hogyha a vízumdíjakkal kapcsolatban meg tudunk állapodni. A szolgáltatások díjai egy újabb módosító csoport, és szerintem az én 23-as és, és Gerard Döplé 163-as módosítója, amik egyébként kompatibilisek, kellene, hogy a kiinduló pontot adják itt a kompromisszumhoz. A 17-es cikk 4-es bekezdése esetében mondom, ugye a szolgáltatás díja minden költséget magában kell foglaljon, amely a vízunkérelem beadásához szükséges, ez a, bizony, a bizonytalanság megszüntetése érdekében, tehát a, tudja mindig az ügyfél, hogy mennyi be fog kerülni az adott kérelem rögtön az elején, és itt megint Döpré úrnak vannak jó elemek a módosítóiban. Szeretném ezeket felhasználni a többi árnyék előadóval egy kompromisszum elkészítéséhez. A következő téma maga az egységes vízum kiadása, ugye a 24-es cikk. Itt az úgynevezett tolódásos rendszer a fő kérdés. Mindenki igyekszik ezt javítani, ebben mindannyian egyetértünk. És az azt jelenti, hogy az első vízumhoz való jutás esetében a javaslatot elfogadjuk, a bizottság javaslatát elfogadjuk, utána pedig könnyítünk a körülményeken, feltételeken, és megint Döpré úr 194-es és 193-as módosítója nagyon jó elemeket tartalmaz. A többi módosító, amelyet ehhez a cikkhez nyújtottak be, picit eltér, azt kérném, hogy kérem támogassák az én 32-es módosítómat, mert hát nagyon nehéz lenne bármilyen más kompromisszumot javasolnom. Ezért tehát arra lenne szükség, hogy a többi módosítóról külön szavazzunk. A hatos csoport a migrációs és biztonsági kockázatokat tárgyaló módosító indítványokat tartalmazza, és hát én magam személyesen is, meg egyébként is azt gondolom, hogy nem kell több szöveg erről, így is elég sok a ö, csapda, úgymond ezekről mind külön-külön kell szavaznunk, hogyha nem értenek egyet abban, hogy töröljük a migrációs és biztonsági kockázatokról szóló részt kompromisszumként. Én úgy érzem, hogy egyébként ez Valéro asszony és Verziát asszony véleménye is. Aztán még egy, a 25-ös cikk, a vízum kapcsolódása valamilyen misszióhoz. Több benyújtott módosító a harmadik országokkal való együttműködésről is beszél, a visszafogadás témájában. Hát én ezt a fajta logikát igen határozottan elleneztem, nem láttam alapját a bizottság javaslatának tulajdonképpen bizonyítékot sem láttam, amely ezt a megközelítést alátámasztaná. Rengeteg ülést tartottunk már, ahol ezt a dossziét tárgyaltuk, a különböző módosítókat, és elég világosan kiderült mostanra, hogy bizonyos fajta kapcsolatot azért meg kell teremteni majd, ez lehet a kompromisszum. Most dolgozunk a szöveget, tehát most próbálunk egy olyan kompromisszumot elkészíteni, amely valahogy itt egyensúlyt teremt. És itt megint Döpré úr javaslata lenne hasznos, tehát pozitív ösztönzőket fontol meg egyfelől azon országok számára, amelyek hajlandóak együttműködni a visszafogadás területén, tehát nem csak negatív következményeket, hanem kiegyensúlyozott kiegyensúlyozza a kettőt, pozitív ösztönzőket és negatív következményeket tartalmaz. Tehát, hogy ezt kössük össze a vízum könnyítést és a visszafogadást. Talán ez lehet a kompromisszum alapja majd. Döpré úrnak ez a javaslata. És végül pedig a humanitárius dimenzió, ide tudom besorolni a többi módosítót ebbe a csoportba. Hát ugye tudják, hogy számomra nagyon fontos volt az, hogy lemondjunk arról a lehetőségről, hogy ebben a dossziéban vezessük be a humanitárius vízumokat. Lehetetlennek tűnik a tanács ellenkezése miatt. A bizottság és ebben a házban több frakció úgy gondolja, hogy az egyetlen megoldás az, hogy a saját kezdeményezésű jelentéssel operálunk, tehát a humanitárius vízumokról szóló saját kezdeményezésű jelentést végigvisszük a, há- végigvisszük a házon. Tehát majd erről mindjárt szólok. Voltak olyan esetek ugyanis, hogy a humanitárius vízumokat kivették, és párhuzamos mederbe terelték. Én remélem, hogy a Libe szakbizottság először december 3-án szavazhat, és utána pedig a plenáris ülésen jóvá hagyjuk ezt a dossziét, mert hogyha ez megtörténik, akkor lesz elég időnk arra, hogy ebben a parlamenti ciklusban lezárjuk. Én, én igyekszem még a karácsonyi szület előtt, szünet egy, előtt egyébként, de mindenképpen az Európai Parlament mostani ciklusának vége előtt lezárni ezt. Én mindig úgy gondoltam, hogy a vízumpolitikát fel lehetne használni arra, hogy újra hangoztatjuk, hogy elkötelezettek vagyunk a szerte a világon kialakult imázsunk mellett, és ezért én is készítettem több módosítót, amely ezt a dimenziót erősíti. Verzsia és Valero asszonyok hasonlóképpen jártak el. Remélem, hogy a gondolataink egy részét sikerül megőrizni. Amennyiben nem tudunk kompromisszumra jutni, akkor sajnos ezekről a módosító indítványokról is külön kell majd szavaznunk. Ettől függetlenül remélem, hogy ennek a szakbizottságnak a nagy többsége érti, hogy meg kell, hogy őrizzük a vízumpolitika humanitárius dimenzióját. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha az INI jelentést támogatjuk, tehát a saját kezdeményezésű jelentést támogatjuk, amit majd később fogunk megbeszélni, most pedig következzenek az árnyék előadók, Becker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És jelentéstevő úr, egyben. Úgy gondolom, nagyon célirányos, hogy ezt a dossziét a vízumkód revízió vagy rikasztal együtt még az év vége előtt lezárni és megszavazni. És szeretném megköszönni a jelentéstevő fáradozásait, valamint az árnyékelőadók működését, akik igyekeztek együtt kompromisszumokat kialakítani. Ma ott vagyunk, végre, hogy egy optimális együttműködést szeretnénk bevezetni harmadik országokkal, különösen üzletemberek, művészek, sportolók és ö, turisták beutazását illetően. Szeretnénk könnyebbé tenni számokra az európai utazást, ehhez kell egyszerűsíteni vizumok kiadását. Emellett a víza, egy víza, vízum olyan megoldást kell meg, megtalálni, amely a visszatérítést és a tagállamoknak erősíti. A néppárt nevében meg kell állapítsuk, hogy ez a vizumpolitika, amely a, a visszatérítést, mint readmission tekinti alapjának, számunkra rendkívül fontos. Azt akarjuk, hogy konstruktív együttműködés valósuljon meg a harmadik államokkal, és ezen államok állampolgárai könnyebben kapassanak vízumot, ám ha ez nem működik, akkor ennek kell legyen kihatása, konzekvenciája. Az egyik a másik nélkül nem működik, nem lehet vízumkönnyítő bevezetni a visszatérítés erősítése nélkül. Ezért a jelentés azok a részé, amelyeket jelenleg nem tudunk kifejezetten támogatni, mint például a definíció kiterjesztése arra vonatkozóan, hogy sportolók hogyan kaphatnak ilyen vizumot, és különösen az automatikus figyelembevételét a salátagoknak nem tartjuk elfogadhatónak. Az utazók betegbiztosítása tekintetében szeretnénk rugalmasságot kínálni, és felül megvizsgálni, hogyan tudunk esetleg ebben az ügyben kompromisszumokat kitárgyalni. Ami a vízum díjat illeti, számomra teljesen világos az, hogy legalább az inflációs ö, rátát be kell, bele kell számolni a rendszerbe, jelenleg ez nincs felszámítva. Tehát a javaslat, a díjaroknak a javaslat nem fedi a költségeket, és a Schengeni vízum nemzetközi összehasonlításban már most is eléggé olcsó. Meg kell állapítsam, hogy a vízumdíj nem lehet olyan téma, amely alapon elakad ez a dolog, hiszen az, aki a Schengeni vízumot nem tudja megfizetni, az Európában nem jut nagyon messzire úgysem, hiszen a létfenntartási költségek Európában jelentősen fölött állnak, a vizumdíj tételének. Alapvetően törölnénk az NGO-k 30 az, hogy az NGO-k 30 évesnél fiatalabb tagjaira vonatkozóan töröljük a részvételt, az nem tartjuk jónak, hogyha bárki megkaphatja a NGO tag 30 év alatt, mert akkor mindenki nyilván NGO csatlakozna, hogy megkaphassa a vízumot. Aztán a migrációs és biztonsági részei a jelentésnek úgy egészében egy blogban vannak, lehet, hogy jelentéstevő név is szavazást szeretne erre bevezetni, ezt látnánk szívesen, hiszen fontos volna, hogy lássák, ki az, ki hogyan szavaz állampolgárok számára fontos témákban. A rövid távú kiadási vizumoknak számunkra problémát jelent, mert nagy biztonsági kockázatot jelent az ilyen eljárás, tehát jelen pillanatban több olyan pont van, amelyben nem tudunk hozzájárulás, hogy meg, azok megszavazását most jelezni, ám hogyha nem félreérthetően és világosan megfogalmazott kompromisszumok jönnek létre, annak örülnénk, van még némi időnk erre, és ez, ezek létrejönnek, és ha ezek létrejönnek, akkor a néppárt támogatását tudom biztosítani, illetve ígérni a jelentés mellett. Oh, Mrs. Stevens, floor. Köszönöm szépen, Stevens képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Csak úgy, mint az előző hozzászóló, én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyékedőknek a munkát. Nagyon fontos témadosszié ez, és örülök annak, hogy előrelépések születnek e tekintetben. Ami nagyon és különösen fontos, az az, hogy amikor az idegenforgalmi ágazatot és ipart szeretnénk segíteni Európában, akkor meg tudjuk győzni az embereket arra, hogy Európába utazzanak idegenforgalmi szándékkal. Az egységes vízum eljárás ilyen értelemben fontos, és az üzletemberek, zenészek, művészek is fontos, hogy gyors eljárásban kapjanak vízumot, és tudjanak Európába utazni. Ahogyan a néppárt, az én frakcióm is néhány módosítót szeretne beterjeszteni, és van néhány meglátásunk a jelentéssel kapcsolatban. Általánosságban véve Az eredeti bizottsági javaslatnál maradnék inkább. Egyes módosítók elfogadottak, mások nem. Például a sportolók és kulturális ö, ö, ágazatban dolgozó művészek tekintetében ugyan, olyan vízum feltételekkel megvalósulnak, mint bárki más esetében. Ez fontos és kapcsolódva az egészségügyi biztosítákhoz nem támogatjuk, hogy ezeket ö, töröljük, hiszen ha valaki megbetegszik, az a költségeket okoz. Nem lehet az a cél, hogy, hogy maga az utas fizesse meg a e költségeket. Ezért fontos, hogy megfelelő biztosítással bírjon, ha beutazik, és az európai látogatása során legyen biztosítva a betegség költsége. Tehát a vízumhoz tehát szükséges legyen egy, egy egészségbiztosítás. Ami pedig a vízumdíjat illeti, számunkra fontos, hogy a tényleges kiállítási költségeket lefedje a díj, Ugyanakkor készen állok arra, hogy megvizsgáljam, hogy néhány kivételt alkalmazunk, például a kiskorúak esetében csökkentsük a díjat, ám ami a külső tehát a szol, külső szolgáltatónak való kiadást növelni a költségeket, mármint a, a vízumkeltesnek a költségeit. És ami pedig a vízum, könnyített vízum kiadását és a visszatérítés egyszerűbbé tételét illeti, és a kettő közötti kapcsolatot, tudom, hogy jelentéstevő nem szívesen látja ezt a kapcsolatot, holott számunkra igen csak fontos a két dolog közötti kapcsolat. Hogyha egy állam szeretne élni a vízumkönnyítéssel, akkor viszont együtt kell működjön a visszatérítés tekintetében, és hogyha a harmadik ország megtagadja az együttműködést a visszatérítésben, akkor nyilván meg kell tagadjuk mi tőlük a vízumkönnyítés lehetőségét. A kettő között tehát világos számomra a kapcsolat. Ami meg az, a humanitárius vízumokat illeti, ismerik az álláspontomat ezzel kapcsolatban. A humanitárius vízumokkal kapcsolatban újra és újra megismételjük, hogy egy európai humanitárius vízum felállítása nem hoz semmi pluszt, mert hogy a tagállamok már működtetnek nemzeti humanitárius vízumrendszereket, és ezek célrányosak, nem volna okos ilyen módon ö, egy szintet szervezni a tagállami hatáskör fölé. Legjobb, hogy Európa ettől távol tartja magát, és a tagállamra hagyja a humanitárius vízumok kiadásának hatáskörét, maga dönt a tagállam törvények arról, ki az, akinek megadja, kinek nem. Ezért továbbra is ellenállunk nem szívesen látnánk a vízumkód és a hungáros vízumok rendszerének összekapcsolását. Ezzel kapcsolatban ismerik az álláspontunkat, semmi újat nem mondtam, csak megismételtem erre vonatkozóan a frakció álláspontját. Köszönöm. Stevens, uh, merci de près. merci, Depré úr, köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg először is, hogy üdvözöljem az erőfeszítéseit Tudom, hogy elég nehéz volt véglegesíteni ezt a dossziét, ugyanis először nem akarta beépíteni a humanitárius vízumokat a dossziéba, és végül meg tudtunk állapítani, állapodni abban, hogy párhuzamosan foglalkozunk a humanitárius vízumokkal. Nagyon örülök annak, hogy több bet a mi módosítóink közül is komolyan fontolóra vett, és befogadott módosítóinkat az inspirálta, hogy minél több delegáció el tudja fogadni őket. Egy-két dolgot szeretnék megismételni, mert nem tud, eh, tehát lehet, hogy megismétlek, mert nem hallottam a teljes expozéját. Először is szeretnénk azt, hogy a tagállamok minden vízumkérő számára biztosítsák azt a lehetőséget, hogy a saját konzulátusokhoz forduljanak, természetesen más konzulátushoz is fordulhassanak. Tehát kérjük, hogy ez a lehetőség továbbra is létezhessen, hogy konkrétan a konzulátuson lehessen beadni a kérelmet. A második dolog, azt is szeretnénk, hogy lehessen az utazás előtt legkorábban 9 hónappal benyújtani a kérelmet. Miért? Azért, mert a legtöbb út repülőgépes út, a repülőjegyek ára meredeken nő, az idő elteltével, hogyha szeretnénk segíteni a családokat, hogy ellátogathassanak az Európai Unióba, akkor ahelyett, hogy lerövidítjük a határidőket, inkább ezeket itt meghosszabbítani kellene megállapodtunk, ami a díjakat illeti, hogy emelkedhessenek az árak, de három kiigazítást kérünk. Az első az az, hogyha valaki vízumot kér, és a biometrikus azonosítók már elérhetők, akkor lehet csökkenteni az árat, hiszen nyilván ez eleve csökkenti a vízum kiadásának a költségeit. A másik pedig a 6 és 18 éves kor közötti gyerekek esetében, illetve 6 év alatti gyerekek esetében is, illetve a 2004-es irányelv 5-ös cikkének értelmében ne kelljen uniós állampolgárnak vízumköltséget fizetni, ezt kimondja a, ez az érintett ötös cikk. A tíz, éves, tíz napos határidő az észszerű, ezt lehet rövidíteni, hogyha a biometrikus adatokat már a VISZ rendszerben rögzítették. Ami a visszafogadással kapcsolatos témát illeti, ön eléggé vonakodik ettől, mi viszont támogatjuk ezt a gondolatot, és végül, ha jól értem, akkor ugye el tudja fogadni azt, hogy a mi javaslatunk felé mozduljunk el, tehát hogy ne büntessük az állampolgárokat, hanem inkább az érintett országok vezetőit büntessük, hogyha nem fogadják el a visszafogadásokat. És az utolsó dolog pedig az, hogy a rendelet életbe lépésétől számított egy év elteltével készül egy jelentés, ugye, értékelés, új történelmi időszakhoz érkeztünk, új technológiák jelennek meg, és ezért elnök úr úgy gondoljuk, hogy kívánatos és időszerű is lenne, hogy ebben a, ezekben a modern időkben a bizottság lépést tudjon tartani a technológia fejlődésével korunkban. És most már csak annyit mondok, hogy köszönöm elnök úr, készen állunk továbbra is, hogy együttműködjünk önnel, és köszönjük az erőfeszítéseit, hogy ezeket a blokkokat feloldja. Verzsiát asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az együttműködést, és én is azt gondolom, hogy megállapodásra tudunk jutni, hogyha mondjuk az álmodozókat nem veszük figyelembe, viszont azokat, akik az, az állampolgárok biztonságáért aggódnak, azokat igen, én is közéjük tartozom. Nagyon sok éve követem már a vízumokkal kapcsolatos jogszabályokat. Én jelen voltam a legelejétől fogva szinte, tehát tartsuk egymást tiszteletben, tartsuk egymás álláspontját tiszteletben. Az én frakcióm számára a vízumpolitika az azért az Európai Unió imázsához tartozik, az egész világon egyfajta imást, egyfajta képet alakítunk ki magunkról a vízumpolitika, vízumpolitikán keresztül. Itt ugye kiderül, hogy kiket szeretnénk vonzani az Európai Unió területére, és mindez egyébként a mobilitáshoz való joghoz is kapcsolódik a sportolók, a művészek, diákok, civil szervezetek, és így tovább említendők. Itt szerintem figyeljünk oda, hogy ne büntessük azt, hogy ha valaki az EU-ba jön, hogy milyen anyagi helyzetben van. Tehát mégiscsak legyen egy olyan kategória, amely mentes legyen, a kiskorúak, a 18 év alatti kiskorúak legyenek például mentesek ettől, nincs sok értelme annak, hogy 18 év alatt választunk küszöböt, tehát a kiskorúak legyenek mentesek, és amit kollégánk Döpré úr mondott, a kérdések egészét, tehát ugye a vízumkérelmet illetően nyilván, hogyha már benne vannak az adatok a rendszerben és itt akkor olcsóbb lehet a vízum, tehát itt szerintem megállapodásra tudunk jutni, azt viszont sajnálom, és a senkinek sem a hibája, hogy a humanitárius vízumokat vissza fogjuk utasítani ebben a dossziéban, erről majd később beszélünk, erről a témáról most. De a humanitárius védelemre irányuló kérelmek, amik a vízumok keretében nyilvánulnak meg, ugye a tagállamok fogadják be ezeket a kérelmeket, itt is csökkennek a vízumok, én szeretném, hogyha a humanitárius dimenziót vennék igazából figyelembe. Az eddig elhangzott vélemények alapján mondom, hogy ellenezzük azt, hogy kiszervezzék ezt a szolgáltatást, meg is mondom, hogy miért. Vannak olyan esetek, ahol ez visszaélésekhez vezetett szerintem meg tudunk állapodni úgy, hogy ezeket a visszaéléseket korlátozni lehessen, osztom Döpré úr véleményét, semmilyen esetben sem szabad kizárni a konzulátusokon beadott kérelem lehetőségét, és a szolgáltatás nyújtók, tehát hogy amivel kiszervezik, esetek, kiszervezik esetleg a, e, ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a költségeket korlátozzuk, csökkentsük. Előfordul, hogy a vízumkérők nem tudják benyújtani a kérelmüket, mert hatalmas összegeket kérnek ezek a szolgáltatás nyújtók olyan emberektől, akiknek gyakorlatilag csak egy esélyük van, hogy benyújtsanak egy ilyen kérelmet, mert ez olyan hatalmas költségekre rúg és ugyanebben a szellemben szeretnénk azt elérni, hogy a családok is mentesek legyenek bizonyos esetekben a költségek alól. Például, én itt a gyerekekre gondolok, hogyha valamilyen kulturális vagy sport eseményre utaznak a gyerekek a szüleikkel, akkor nem értem, hogy miért kell ennyire ö, szigorúnak lenni, és nem ö, megadni a mentességet a családnak a költségek alól. És végül pedig a visszafogadásra hat térjek ki gyorsan, ugye tudják, hogy mi nem értjük -e, nem értünk egyet a mobilitás és a visszafogadás közötti kapcsolat megteremtésével. Szerintünk Döpré úr javaslata észszerű, minket leginkább az aggaszt, hogy az állampolgárok, a harmadik országok állampolgárai fogjulásnak a helyzet fogjává válnak, nem őket kell büntetni, nem őket kell megfosztani a vízum lehetőségtől, hanem az érintett ország vezetőit. És akkor még valami azon országokról, ahol különösen nagy a szükség idézőjelben a humanitárius vízumokra. Szerintünk veszélyes lenne, hogy azon országok, ahol az emberi jogokat nem tartják tiszteletben a politikusok, kikerülnek a e, vízum kérelmek lehetősége alá, tehát hogy ott az állampolgárok nem e, tudnak vízumot kérni. Ennyi lenne, remélem, hogy jól tudunk együttműködni, és e, meg tudunk állapodni több, minél több témában a kompromisszumban, és még egyszer megköszönöm az előadónak. Köszönöm szépen Verzsia asszonynak a hozzászólását, és köszönöm mindannyiuknak az észrevételeiket, és hangsúlyozom magától értetődő, hogy én előadóként minden tőlem tehetőt megtettem, és most is az erőfeszítésüket kérem, hogy kompromisszumokat tudjunk kialakítani, hiszen hallhatták tőlem többször, Eh, hogy eh, jeleztem, hogy közeledünk a mandátum végéhez, és eh, nagyon aggaszt, hogy milyen eredménnyel tudjuk lezárni a Libe Bizottság munkáját, az alapvető jogok, az igazság ügy és a polgári jogok terén. Javítani kell a helyzetet, jobb eredményeket kell felmutatnunk, hogy reagálni tudjunk az állampolgárok aggájaira, ezen nagyon fontos területen, tehát kérem önöktől, hogy még egy utolsó erőfeszítést tegyenek velem együtt, hogy közelebb jussunk a vállalható kompromisszumokhoz. Szeretném megjegyezni, hogy az összes hozzászólásokat feljegyeztem, és egy további erőfeszítést teszünk, egy technikai egyeztetést tartunk szerdán délben, 12 órakor, és megpróbáljuk kialakítani a kompromisszumokat. Szeretném biztosítani önöket a felől, hogy megsporoljunk egy kis időt, hiszen szorít bennünket az idő. Nagyon sok anyag szerepel a Libe Bizottság rendjén, ahogyan az lenni szokott. Arra kényszerülünk, hogy a különböző kérdéseket összefoglaljuk, a kompromisszumokat, de az sok minden abból, amit elmondtak, az már belekerült a módosítókba. Például, amit említettek azzal kapcsolatban, hogy konzulátusokon, nagykövetségeken lehet vízumot kiadni, és egy további megjegyzés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a bizottság egy bizonyos időelteltével értékelés kell, hogy elvégezzen, tehát egy új jelentés érkezhet majd, amelyben levonhatjuk a tapasztalatokból a tanulságot. Sok észrevétel Depré úr részéről például, ezeket már, már átvettük. És természetesen azt is, hogy lehetséges a díjak csökkentése azok számára, akik már benne vannak a VISZ rendszerben. Tehát megpróbálunk olyan kompromisszumokat kidolgozni, amelyek működőképesek, de kérem az együttműködésüket, hogy javíthassunk ezen a szinten, jobb eredményeket mutathassunk fel, és mivel közeledik az ülésünk vége, a ma délutáni ülésünk vége. Szeretném még ismertetni a másik jelentést, ami a humanitárius célú vízumokról szól, és amely tudják, hogy annyira fontos számomra. A helyzet most már mindenki számára ismert. Az elnökök értekezlete tett egy javaslatot az a kapcsolatban, hogy engedélyt ad a Libének arra vonatkozóan, hogy egy új jelentésről tegyen javaslatot, amelyről majd decemberben szavaznánk ugyanebben a témában. Ugyanis voltak ellenvetések, tiltakozás, és a végeredményt vitatták a képviselők, amikor érkezett a végleges vizsgálat időpontja. Célunk tehát az, hogy egy gyorsított eljárás keretében fogadjuk el ezt a jelentést. A cél, elmondtam, az továbbra is, hogy a decemberi plenárison tudjunk szavazni, és a menetrendet e célból már köröztettük az ülés előtt. Ugyanaz a csapat, ugyanazon jelentéstevők, az előadó is változatlan, tehát én vagyok a LIBE koordinátorok által kinevezve, és a lehető legrövidebb határidőn belül kell a módosítókat előterjeszteni. Ez lehet, hogy egy formalitás egyébként, ami pedig a politikai megállapodást illeti, ezt nem lenne szabad megnyitnunk, és egyéb kérdéseket sem. Tartanunk kell magunkat a már tárgyalt szöveghez, ezáltal elképzelhető, hogy a LIBE szövegéről december 3-án szavazzunk, és a végső szavazáson, a plenárison, a végső szavazásra, a plenárisra kerülne sor decemberben, annak, annak érdekében, hogy a plenárison kedden vagy szerdán szavazhassunk erről. Szerintem ez megoldható. Hétfőn még sokan úton vannak, csütörtökön már sokan távoznak, ez biztos, tehát próbáljuk meg kedden vagy szerdán az azt hiszem észszerű lenne, ha decemberben a plenárison akkor szavaznánk, és a cél természetesen az, hogy biztosítsuk a lehető legtöbb szavazatot a jelentés mellett. Emlékeztetném önöket arra, hogy minősített többségre van szükségünk, tehát, hogy egyensúlyt teremtsünk a csomagon belül, és hogy ez vállalható, működőképes legyen. Kérem a támogatásukat hogy a, azonos szöveget nyújthassak be, mint amiről a múltkor szavaztuk a plenárison. Abban már megállapodtak a korábbi libe szavazáson a frakciók. Tehát a konzisztencia véget, illetve annak érdekében, hogy a megfelelő üzenetet fogalmazzuk meg az európai közvélemény és állampolgárok felé, hiszen ők felénk tekintenek, és azt várják, hogy reagáljunk ezen a területen azt kérném önöktől, hogy működjenek együtt velem, hogy ezt a célt valóra váltsuk. És a Libében december 3-án szavazhassunk, és az áru szavazás pedig december 11-én, 12-én lenne a plenárison. Kérem tehát e tekintetben az együttműködésüket. Valaki szeretné -e kommentálni az elhangzottakat, Gómez képviselő? Köszönöm, elnök úr. Csak szeretném ön teljes mértékben támogatni, és azt kérném, ahogyan ő is tette, a kollégáktól, hogy támogassák ezt a fellépést, ezt a folyamatot, ahogyan ezt ön javasolta. Én valóban borzasztóan éreztem magam, amikor láttam, hogy mi történt a, az előző plenáris ülés szakon ezzel a jelentéssel, és remélem, hogy ami akkor megtörtént, az nem a fő politikai képviselőcsoportok politikai álláspontjával magyarázható. Köszönöm szépen, Becker úr, röviden kérném, mert azt jelezték, hogy 18 óra 30-kor a tolmácsok is távoznának röviden, akkor csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy lehetséges volt, hogy erről elérnünk azt, hogy erről az anyagról ismét szavazhatunk, és azt szeretném csak elmondani, hogy amikor utána néztünk annak, hogy kik hogy szavaztak, volt, aki a dosszi előtt szavazott, és aztán a humanitárius vízum anyagáról nem szavaztak, de a korábbi anyagról igen. Ugyanannyi néppárti képviselő tett így, mint a szocialisták között, és a többség furcsa módon az ALDE frakciójából került ki. Tehát ez nem egyfajta bizarr politikai indokkal magyarázható. hiszen valójában a néppárttal szemben álló frakciók jártak el így mindenek előtt. Jelenleg vannak olyan aspektusok ebben az anyagban, amelyeket nem látunk teljesen egyértelműen. Tisztelt előadó, szeretnénk majd benyújtani, hogy ezzel kapcsolatban mit szeretnénk, pontosítást, vannak kompromisszumok is Döpré úrtól, amelyeket nem találunk kielégítőnek, elég egyértelműnek vannak komoly problémák a konzulátusok és nagykövetségek kapacitásával kapcsolatban, és más ismert aspektusok is vannak, amelyek nem egyértelműek. Például, ami azt jelenti, hogy ez a humanitárius vízum nem nyeri el kollégáim, egyes kollégáim támogatását, tehát nem tudom biztosítani, hogy többen fogják támogatni én szeretném, ha ez így lenne. Úgyhogy, mivel nincs időnk, csak azt szeretném elmondani, hogy van több kérdés, amelyet tisztáznunk kell. Talán még lehetséges a kompromisszum, talán még ezt elérjük, és ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Madame Verzsat, would you like to? Verzsi asszony, szeretne még? Igen, egy pillanatra, elnök úr. Én annyira szere, annyit szeretnék mondani, hogy azt hiszem a együttműködésünk az elfogadott, azt muszáj, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy mi történik, és hogy ne legyenek kétségeink. Tehát a, a többség, akinek támogatnia kell a szöveget, minősített többségről van szó, hogyan is mondta, de az olyan európai parlamenti képviselőkről van szó, akik elég magasra teszik a mércék. Hát több mint 300 szavazat volt mellette, és csak 100 valamennyi ellene ha ugyanezt a szöveget ugye teszik, adják be egy felgyorsított eljárás keretében, akkor igyekszünk a döntéshoz eljutni mielőbb. Nem akarjuk a Pandora szelencéjét most újra megnyitni. Dönteni kell, itt vannak a módosítók, nem kell újabb és újabb vitákat nyitni. Merci, just, just, just, just final. Köszönöm, még egy végszó. Látták, mi történt. 26 hiányzott, szabad hiányzott a minősített többséghez már pedig az kell, hogy átmenjen. Ez a jó üzenet. Lehetetlen volna megérteni, hogy az Európai Parlament nem tud megfogadni egy üzenetet egy saját kezdeményezési jelentésben, ami végső soron amelyben van elég, épp elég fenntartás és biztosíték arra, hogy átmenjen biztosított minősített többséggel a frakciók többségének támogatását élvezze. Mindazok a garanciák és fenntartások, amelyek a kemény tárgyalások során végül is kikovácsoltunk, és amelyek írásban sikerült ezeket rögzíteni, és olyan politikai kompromisszumokkal kombinálni, amelyek révén sikerült a vízumkód elfogadása alatt lekövezni az utat. Azt kérem önöktől tehát, hogy adják át üzenetet saját frakcióiknak, és ezzel biztosítsuk azt, hogy e szavazás során, amely decemberben lesz, megvalósul a dolog, átmegy. Ez az üzenet. Nehéz volna megérteni, hogy elbukunk itt, és én tényleg nagyon hálás vagyok, a segítenek a frakciókban átmenjen. Köszönöm. And that's it, that, the, we're coming to the end of this afternoon session. of. a délutáni ülést. Várjátok még? Én már nem. Jó. Ez <laughs> a végét nem hallom, kihúztam a